Bene, allora. Rendben, kezdjük meg a munkánkat. Merkis kolléga jelen van, bemutatja a témáját, emberi fogyasztásra szánt vízben található rádióaktív anyagok. Tessék, Merkis kollégája a szó. Thank you, uh, thank you, Chair. köszönöm elnök asszony, és uh, köszönöm a türelmét. alapmegjegyzéseim a rádióaktív anyagokkal kapcsolatban az, hogy sajnálatosnak tartom, hogy az Európai Bizottság célja ezeket a szabályokat az euróatom szerződés hatája alá vinni. Mindannyian tudjuk, hogy mi lesz ennek a hatása. Hogyha az Európai, ha az euróatom szerződés hatája alá fog kerülni, akkor az Európai Parlament monitorozása és ellenőrzése nem lesz hatályos. Nagyon korlátozott döntéshozatali lehetőségünk lesz, és ellenőrzési lehetőségünk lesz. Ez a legfontosabb megjegyzésem. A közegészség olyan téma, amely minden polgárt érint, és ezért minket érint, hiszen mi képviseljük az embereket mindazokat a polgárokat és mindazok a polgárok egészségét, akikre ez vonatkozik. Ezért nagyon szeretném fölkérni a bizottságot, hogy vegye figyelembe az Európai Parlament véleményét, amikor ezt az irányelvet meghatározza és felülvizsgálja. A végrehajtás tekintetében aggályosnak tartom, hogy a, az ivavíz irányelvben a radioaktív anyagok kérdése és, az, és a radioaktív anyagokra vonatkozó rendelkezéseket nem hagyják végre megfelelően, és remélem a bizottság ezt komolyan fogja venni. Természetesen a vízre vonatkozóan nagyon sok irányelv érvényes. Az ivavíz irányelve a koherencia alapján úgy gondolom, hogy ha radioaktív anyagokra vonatkozóan egy másik szerződést határoznak meg, mint hatályos, akkor ez az egységességet fogja felbontani, és az Európai Unió szerződésének a harmonizációját. Mindannyian egyszerűséget, egyszerűsítést akarunk, ezért az Európai Bizottságnak biztosítania kell, hogy ez az irányelv is megfelel a már érvényes szabályoknak, például az ivóvíz irányelvnek és más jogszabályoknak, illetve például a talajvíz radioaktív szennyezettség elleni védelmére vonatkozó jogszabálynak. Az is fontos, hogy az élelmiszeriparban felhasznált vízzel is foglalkozzunk. Nagyon sok vizet használnak fel az élelmiszeriparban. A bizottság részéről pozitív, hogy a radont bevették, és a palackozott vizet is a felülvizsgált javaslatba. A fogyasztók tekintetében a tagállamoknak kell biztosítania, hogy a fogyasztóknak megfelelő és friss információ áll rendelkezésére az ivóvíz minőségére vonatkozóan a tagállamok a radioaktív anyagokra vonatkozó információt is be kell, hogy vegyék a víz minőségre vonatkozó jelentésükbe, ami az ivóvíz irányelv része. Amennyiben ezt nem teljesítik a tagállamok, akkor azonnal helyre kell állítaniuk az ivóvíz minőségét, és a közegészségügyi veszélyt el kell, hogy hárítsák. Végül úgy gondolom, hogy az irányelvnek rendszeres felülvizsgálatra van szüksége. Legalább öt évente a bizottságnak felül kell vizsgálnia a mellékleteket a tudományos és technikai fejlemények tükrében. Várom az Európai Bizottság válaszát, reakcióját, és mi, mint az emberek képviselői, mint a polgárok képviselői nagyobb részt kívánunk venni ennek az irányelvnek a megalakításában. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Brazina kollégája szó. Köszönöm szépen. A jelentése kapcsolatban nagyra értékelem az előadó erőfeszítéseit. Nagyra értékelem, hogy a rádióanyagok ivóvízben való jelenlétét ilyen aktívan vizsgálta. Ugyanakkor az a véleményem, hogy sok javaslat az előadó részéről nem igazán szükséges. Véleményem szerint az eredeti szöveg ugyanarra az eredményre vezet, mint a vélemény javaslata. Vannak olyan elemek a véleményben, amiket támogatni tudok. Minden esetre a javaslatom az, hogy a hetes módosítónál, amely a kettes cikkre vonatkozik, tehát ezt a hetes módosítót támogatni tudom, hiszen jónak tartom, hogyha definíciók szerepelnek a szövegben, jelenleg ezek hiányoznak belőle. Ugyanakkor nem tudom támogatni a 9-es módosító indítványt, ez szerintem redundáns, fölösleges, sőt, akár félrevezetőnek is nevezhetem. És ugyanez igaz a 11-es módosítóindítványra indítványra is. Problémásnak tartom, hogyha egy olyan jogi dokumentumokat keverünk össze, amelyeknek a jogalapja eltérő. A lényeget illetően a javaslatok végrehajtása valószínűleg megfelelő lesz, de igazából véleményem szerint jogi elemzésre lenne szükség. Saját módosító indítványokat fogok benyújtani. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm. Ol asszonyi a szó, tessék. Thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. Üdvözlöm Judith Mekis véleményét, és támogatom mindazt, amit szóban hozzátett a jelentéshez. Sajnálatosnak tartom, hogy egy ilyen fontos téma, ami az emberi egészség számára ennyire fontos, ezt az euróatom hatája alá akarják helyezni, és kiveszik az együttdöntési hatályból. Hát ez nem fogadhatjuk el, ez nem megfelelő. Az irányelv közvetlenül a polgárok egészségére vonatkozik, és mi képviseljük a polgárokat. Fontosnak tartom, hogy biztosítsuk a konzisztenciát, hogy egységes legyen az előírások végrehajtása a tagállamok részéről. Remélem a bizottság szigorúbb lesz, és bátrabb lesz, biztosítani fogja, hogy a tagállamok végrehajtsák ezeket a szabályokat, valamint az ivóvíz irányelvet is megfelelően végrehajtják, ami már hatályos jogszabály. Egyetértek az előadóval abban is, hogy az élelmiszeriparban felhasznált vizet is ezen irányelv hatája alá kell helyezni. A radioaktív szennyezés nagyon eltérő attól a szennyezéstől, amiről általában beszélni is szoktunk az élelmiszerekkel kapcsolatban, a baktériumok, például szalmonella fertőzés, mert az ilyenfajta szennyeződést általában megfelelő feldolgozási eljárással, hővel meg lehet semmisíteni, viszont a radioaktív szennyeződés normál főzési eljárásokkal nem lehet megszüntetni, és bármilyen jó az élelmiszeripari eljárás, a radioaktív szennyezés megmarad. És tényleg nagyon fontos, hogy az élelmiszeriparban felhasznált vízre ugyanolyan magas standardok legyenek érvényesek, mint az ivóvízre. Hasonló módon az is nagyon fontos, hogy az irányelv ne csak a rövid távú, hanem a hosszú távú kitettséggel is foglalkozzon. Az ismételt kitettség magas szintű radioaktív akkumulációhoz vezethet, és ezt figyelembe kell venni az irányelvben. Szeretném a tájékoztatásra, a lakosság tájékoztatásra vonatkozó mondatokat megerősíteni. A bizottság nem sokat beszél erről, és nem sokat beszél az átláthatóságról. Véleményem szerint az átláthatóság nagyon fontos azért, hogy az embereknek bizalma legyen az ivóvíz minőségében. És ebbe beletartozik a radioaktív szennyezettség kérdése is. A nem megfelelőségre vonatkozó rendelkezéseket meg kell erősíteni előírásnak kéne szerepelnie annak, hogyha a vízellátásban a szennyezettség fölmerül, akkor a tagállam feladata, hogy alternatív vízellátást tudjon sürgősen biztosítani. Nem elégséges regisztrálni azt, hogy egy bizonyos szintű szennyeződtség fennáll, hanem valamit tenni kell ez ellen. Összefoglalóként még egyszer elmondanám, hogy támogatom az előadó megjegyzéseit, és a lehető legerősebb megfogalmazásokat kell alkalmazni. Véleményem szerint hangsúlyoznunk kell azt, hogy ez a közegészségügy szempontjából egy nagyon fontos kérdés, és nem technikai Euratom előírásokról van szó, és nagyon sajnálatos lenne, hogyha nem lenne együttdöntési jogunk ebben a témában. Grazie. Köszönöm. Johnson kollégája szó. No, nem. Szeretne még valaki hozzászólni? Nem? Akkor a bizottságé a szó. Tessék. Thank you, Madam Chair. I... Köszönöm, elnök asszony. Rádióaktív Védelmi Egység vezetője vagyok az Energia Főigazgatóságon. Először is szeretném elmondani, hogy nagyra értékelem az előadó munkáját és a parlamenti képviselőket, parlamenti képviselők is elmondták tiszteletben tartandó véleményüket. Nagyon fontos, hogy ezt az irányelvet elfogadjuk, hiszen ez elég hosszú idő óta nem sikerült. Az Euratom rendelkezéseinek a hatája alá kívánjuk helyezni ezt a témát, hiszen szerintünk ez a teljesen természetes és jogos jogalap. Tudjuk persze, hogy mit jelent az, hogyha jogalapként az Euratom szerződést veszük, de kétségtelen, hogy az egyeztetések során amikor a tanácsra egyeztetünk, akkor teljes mértékben figyelembe fogjuk venni az Európai Parlament által javasolt módosító indítványokat. Az előadó által javasolt módosító indítványok a szelleme megfelel a bizottsági javaslatnak néhány preambulumpontot erősít meg, néhány előírást erősít meg, ezeket részletesen elemeznünk kell, meg kell vizsgálnunk, hiszen fontos, hogy a céloknak megfelelő szövegezést alkalmazzunk. Azt sem szabad elfelejteni, hogy a lehető legnagyobb mértékben igyekeztünk ugyanazokat a megfogalmazásokat alkalmazni, mint az 1997-es EK szerződésben, ami szerepel az előírások duplikációját mindenképpen el kívánjuk kerülni. Üdvözlöm azokat a módosító indítványokat, amelyek javasolják, hogy az élelmiszeriparban felhasznált vízzel is foglalkozunk, a 4-es és a 8-as módosító indítványokról van szó. Ez nem ellentmondásos a mi szövegünkkel, hiszen a 2-es cikkben a 98-as irányelv definícióit vesszük át, és abban szerepel az emberfogyasztásra szánt víz, továbbá a 7 D pontjában szerepel az élelmiszeriparban felhasznált víz kérdése, de jó, hogyha expliciten ez máshol is szerepel, és ennek az egyik lehetősége, hogyha egy külön definíciót beveszünk az irányelvbe, egy explicit definíciót. A 9-es cikkel kapcsolatban vannak fenntartásaim, a 4-es cikk 1-es pontjában is szereplő meghatározás, bármilyen radioaktív anyagtól való mentesség, amely károsítja az emberi egészséget. Soha semmi nem mentes teljes mértékben radioaktív anyagoktól. Az egész irányelvnek az a célja, hogy olyan kritériumokat határozzunk meg, amikor, hogy mikor mentes a víz az ilyenfajta anyagoktól. Hasonlóan fenntartásaim vannak az előadó és az utolsó hozzászóló felvetésével, hogy azonnali intézkedéseket kell hozni, hogyha a nem megfelelőség esetén. Ez az irányelv szellemének megfelel, de próbáltunk megfelelni a 98-as irányelv indikatív paramétereinek is, és annak szellemében nem feltétlenül szükséges a megfelelőséget biztosítani, amennyiben bizonyított, hogy valamilyen okból ez nem lehetséges. És ahogy önök is tudják, hosszú távú hatásokról és hosszú távú egészség rontásról van szó, és nem mindig szükségesek az azonnali intézkedések. Kétségtelen, hogy a tagállamok a szükséges intézkedéseket azonnal meg fogják hozni. Egy fontosabb megjegyzésem lenne, természetesen üdvözöljük az átláthatóság és a rendszeres beszámoltatás kérdését a vízirányelve kapcsolatban. A szerződés 36-os cikk előírja a tagállami beszámolást, és a bizottság is ezt szerepelteti az ivóvízre vonatkozóan konkrétan, úgyhogy rendszeres jelentés kötelezettséget el tudjuk fogadni, meg kell vizsgálni, hogy ennek a módja mi legyen. Az előadó szövege a nukleáris biztonsági irányelvet említi, 2009-es irányelvet. Szerintem ez nem jó referencia, hiszen csak nukleáris balesetekre vonatkozik el ez, és a radioaktivitás attól függően, hogy természetes vagy művi, nagyon különböző jellemzőkkel tud rendelkezni az erről Eurólatim szerződés 35 és 36-os cikke valószínűleg megfelelőbb referencia lenne. Köszönöm, elnök asszony. Grazie. Köszönöm szépen. És most visszaadom a szót a jelentéstevő asszonynak. Yes. Kedves kollégák, köszönöm szépen a az észrevételeiket. Köszönöm szépen a bizottság képviselőinek is a megjegyzéseit. Azt hiszem, hogy véleménykülönbség van köztünk bizonyos területeket illetően természetesen. Ezeken a területeken dolgozni fogunk, és meg fogjuk nézni, hogy hol lehet megoldást találni, hol nem. Köszönöm hol asszonynak a támogatását az irányvonalat illetően, és hogy azt támogatja, hogy az emberi egészséget mindenképpen az Európai Parlament hatája alá kell vonni, és az ezzel kapcsolatos témákat az Envinek vagy más szakbizottságnak kell megvitatnia, itt elsősorban a rádióaktív biztonságot is beleértve. Vélemény különbség van köztünk az alapot illetően, a jogalapot illetően. Én ugye teljesen világosan elmondtam azt, hogy arra van szükség, hogy mindent egyesítsünk, ami az ivóvízzel kapcsolatos, és az Európai Parlament hatásköré köre alá kell ezt vonni, nem pedig az euróatom hatája alá önök fenntartják azt az álláspontot, hogy ez a megfelelő jogalap. Erre e, majd vissza fogunk térni a tárgyalások során. Köszönöm, hogy e, észrevételeket tettek az élelmiszeripar vonatkozva természetesen az átláthatóság fontos ebben az irányelven. Azt is tudomásul veszem, hogy vannak fenntartásai bizonyos cikkeket illetően, és a teljes radioaktív anyagoktól való mentességgel kapcsolatosan elhangzottakat is értem. Itt a fontos ezen dolgozni, tehát a teljes mentességre gondolok. Eh, the quality of ami az ivó, ami a víz minőséget illeti. Én fenntartom az álláspontomat, a, a víz minősége a Lisszaboni szerződés hatája alá esik. Most a nukleáris aspektusok miatt foglalkozik az Euratom hatája ezzel, vagy figyelembe veszik egyáltalán az emberi egészséget, tehát itt a víz minősége a fontos, vagy a nukleáris aspektusok. Hát én azt hiszem, hogy a mérleg nyelvének mindenképpen az egészség felé kellene, az emberi egészség felé kellene hajlannia. Ez a legfontosabb ezen a területen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Merkész nőnek. Emlékeztetek arra, hogy a módosító indítványokat szeptember 11-e kedd 12 óráig kell benyújtani. Köszönöm szépen. Most pedig áttérünk a következő napi rendi pontra, Langen kollega jelentésére, a konszenziós szerződések odaítélése a téma. Köszönöm. Köszönöm szépen, tiszteltem elnök asszony. Egy véleménytervezetről beszélünk, amit mi a Zsüven jelentéshez készítünk, az IMCO jelentéséhez. Ennek az a témája, hogy tíz éves vita után a bizottságban most már született egy javaslat a koncesziós szerződések odaítéléséről. Már éppen esedékes volt ez, viszont ezt el kell utasítanunk. Meg vagyok ugyanis arról győződve, hogy Zsuván kollega is az alapvető irányait az irányelvnek támogatja, viszont különböző módosító szükségszerűségek léteznek a javaslattal kapcsolatban, és hogyha először is megvizsgáljuk a koncesziók értelmét, akkor a bizottság is azt mondja, hogy minden állami magán szerződéses viszony 60%-ban koncesziós viszony. Vannak különböző szerződések a szolgáltatástól kezdve egészen az építőiparig. Itt meg van határozva, hogy milyen kritériumok létezhetnek Európa szerte a koncesziók esetében, azonban ez nem így van. Ezért az Európai Bizottság egy kétlépcsős megoldást javasol. Először is általános közbeszerzés van szükség a szolgáltatásokra, illetve a építési koncesziókra, 5 millió euró a határ itt. Az építőipar területén, illetve a szolgáltatások eset esetében viszont 2,5 és 5 millió euró között egy bejelentési kötelezettséget vezetett be az én javaslatomban, június 28-a javaslatomban én megszüntettem ezt a megkülönböztetést, és ezért a szolgáltatási koncesziók esetében 2,5-re 2,5 millióra helyeztem a küszöbértéket, és így nincs jelentési kötelezettség. Ezt azért tettem, mert úgy vélem, hogy vannak a KKV-k számára is fontos szolgáltatási koncesziók, ahol mindenképpen közbeszerzésre van szükség. A tagállamok a nagyobb koncesziók esetében gyakran hivatkoznak arra, hogy nincsenek igazából kötelezettségeik Európával szemben, Rheinland-Pfalzból sokkal több példát is mondhatnék. Például a Nürburgring úgy lett megtervezve ez a, az, a, az a versenypálya, hogy nem volt semmilyen fajta közbeszerzés. Tehát óriási különbségek vannak, és ezért a módosítóimat úgy alakítottam ki, hogy a jövőben a szerződés kritériumait, amit a bíróság meg, is meghatározott Luxemburgban, tehát a közbeszerzések során azok a szerződések, amelyek nem tartoznak ebbe az irányelvbe, akkor sem szabad diszkriminálást, és be kell tartani a az átláthatóságot. A többi közbeszerzési területen is nagy hézakok vannak, és remélem, hogy ezzel ezt be lehet zárni, és nem, hogy ezt Zsüven kollega majd átveszi. A következő kérdés az az, összességében 55 módosítót hoztam létre, nem fogom ezeket most felsorolni, de a kérdés az az, hogy hogyan lehet a jogi fogalmakat még jobban pontosabbá tenni. Az Európai Bizottság azt javasolta, hogy a közbeszerzésnél legyenek bizonyos eljárásokat meg lehessen szüntetni, mégpedig azért, hogy A, a, hát bizony, hogy akkor, hogyha a, az állami ö, szerződés ö, megadója előre megadhatja az árat, és megnézhet, hogy elfogadja azt. Ez viszont nem helyes, mert ez manipuláció az állami pénzekkel, tehát ezt még erősebben kellene ellenőrizni, és azért, mert minden cég számára lehetővé kell tenni a közbeszerzéseket, és pontosan ezért pontosítottam ezt, és az értéket, hogyha 20%-kal ezt át lépik, akkor lehessen erről szó. Fordítva viszont, hogyha ki lehet zárni valakit akkor, hogyha túlságosan alacsony, amit felkínálnak. Ez is egy eléggé zavaros, mi az, hogy, hogy szokatlanul alacsony, és ezért is azt mondtam, hogy a 20% legyen a határ, az írásban dokumentált költségvetésnek. A 20% is elég önkényes, de ez egyfajta jogi biztonságot eredményez, és így kevesebb lesz a, a manipuláció lehetősége. Van még egy pont a vitában, ez pedig a teljes költség kiszámolása. Az Európai Bizottság a széndiokszid őrületében azt javasolta, hogy a teljes életciklusát vegyék figyelembe a koncessziónak, illetve a költségeit, főként a termelési költségeket, és ezért azt mondják, hogy a klímaváltozás további leküzdésének költségeit Hát ez is egy eléggé zavaros fogalom, ezt töröltem. Úgy, úgy gondolom, hogy törölni kell a eh, klímaváltozás fennálló költségeit, illetve az életciklust is, hiszen hogyha valakinek van egy végterméke, vagy eh, a koncesszió esetében mások eh, szolgáltatnak, hogyan lehet ezt kimutatni, hiszen ez óriási bürokratikus terhet jelentene, ezért töröltem ezt. Felmerült még a a közszolgálati vállalatok, illetve az ő viszonyaik, az in-house üzletek, ez is egyfajta probléma, hiszen akik ellenzik az irányelvet, azok azt mondják, hogy az in-house üzleteket csökkenteni kell, nem le kell ezeket teljesen megtülteni, ezeket a házon belüli szerződéseket bizonyos kritériumokra van szükség. Az Európai Bíróság 2006-os átmák döntése alapján egy küszöbértéket határozta meg. Az egymással kapcsolatban álló összekötött vállalatok esetében az átmár közlekedési vállalat Németországban 5%-ban volt magáncégben, kézben, és eh, az Európai Bíróság döntött abban, hogy nem volt mégsem egy eh, egymáshoz kapcsolódó cég, hanem a 0%-nál több eh, magántulajdon már ahhoz vezethet, hogy kivegyék -e ezteket a cégeket a külön bánásmód alól. És ezért én inkább a 10%-ot javasoltam itt. A következő pont az az, hogy hogyan bánunk a jogi szabályok, a jogi szabályokkal, tehát amelyek az európai jogszabályok közé tartoznak. Egyértelmű az, hogy azok a pályázók, amelyek megsértik a szabályokat a koncesziójuk megtételekor, azokat ki kell zárni. A kérdés azonban az, hogy a, hogy a különböző tarifaszerződésekkel kapcsolatban ez hogyan végezhető el. A közbeszerzést ki kell használni arra, hogy a tarifa, illetve a, ezen partnerek szerepét megtartsuk, és ezért azt mondom, hogy a közbeszerzéssel foglalkozók kizárhatják azokat a pályázókat, amelyek nem mértékben megsértik a szociális és környezetvédelmi jogokat. Az Európai Bizottság javaslatában is eléggé bizonytalan van ez megfogalmazva. Összességében az 55 módosító, tehát így néz ki körülbelül. Most fordítják a jelentésemet, lehet, hogy már le is van fordítva, én nem láttam. A június 20-ai határidőket én betartottam, és a javaslat most az, hogy a kollégák szeptember 11-ig rendelkeznek idővel ahhoz, hogy benyújtsák a mondatikóikat. A főbizottság, az IMCO szakbizottságban Zsüven úr egy sokkal hosszabb határidőt határozott meg erre. Ez azt jelenti, hogy mi tudunk a nyári szünet után még beszélni erről. Ez, erről gyakran elfelejtkeznek a vita során, hogy minden egyes állami pályáztató továbbra is mindent maga végezhet el, viszont arra az esetre, hogy magáncégek is részt vesznek ebben, és általában ez a koncesszióknál ez így van, akkor mindenképpen az európai verseny szabályokat kell betartani, főként két és fél millió euró felett, és így minden közbeszerzéssel foglalkozónak joga van ahhoz, hogy a magáncégeket is bevonjon, hogyha akar, de hogyha bevonja őket, akkor be kell tartania a szabályokat azért, hogy mindenkinek lehetőség legyen arra, hogy részt vegyen a koncesszióban, és kés, képesnek kell lennie arra, hogy nyomon követhető és elszámoltatható közbeszerzési folyamatot bonyolítson le. Grazie. Köszönöm szépen, Langen kollega. Most pedig Merkis asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm, kedves kollega, ezt a részletes beszámolót. Azt hiszem, hogy nagyon sok közös alap van, amelyen dolgozhatunk. Támogat, osztom azt, hogy hogy mindenképpen csökkenteni kell a bürokráciát, és a lehető legegyszerűbben kell eljárni. Van egy dolog, amelyet majd tanulmányozni vagyok, nevezetesen az, hogy a bizottság túlságosan is ö, szenvedélyesen foglalkozik ezzel a témával. Fontos, hogy jó, és tudom, hogy jó lesz majd a párbeszédünk, a vitánk, és majd meglátjuk, hogy hogyan lehet konszenzus kialakítani az eltérő vélemények ellenére is. Ami a tartalmat illeti, azt hiszem, hogy itt eljött az ideje, hogy legyen végre egy ilyen irányelvünk, úgyhogy nem lehet fellépni az, az ellen, hogy ne legyen egy ilyen irányelv. A, fontos a jogi kereteket biztosítani a koncesziók terén. Ez a belső piacokon nagyon fontos. A bizottság javaslata különböző eljárási követelményeket, jogbiztonságot ír elő a koncesziós szerződések terén. Ugye a, itt, ami közös követelmény, az a rugalmasság a koncesziók alapvető céljait meg kell határozni. Sok esetben az Európai Parlament abban hibázik, hogy a, nem az eredményekre koncentrál, amelyeket el kellene érni, hanem inkább a részletekkel foglalkozik. Itt az eredmény, a cél az, ami fontos részleteiben, nem pedig maga az eljárás. Tehát jó lenne, hogyha nem túlságosan a részletekben menően, bürokratikusan járnánk el, mert így nagyon, nagyon is bonyolult és nem elfogadható lesz majd ez az irányelv. Tehát a fő témákra összpontosítsunk, a különböző politikákat, az egységességet, a jogbiztonságot kell alap, alapul venni. Tehát milyen típusú koncepciókról van szó, milyen időtartamban, és így tovább Nekem vannak kétségeim a koncesziók 5 millióról való, 2,5 millióról való értékcsökkentését illetően. Természetesen a koncesziók az időtartamhoz is kapcsolódnak a piacokon. Tudjuk, hogy a KKV-k válság helyzetben vannak, ez, ez így van, ezzel én is egyetértek aztán fontos az, hogy KKV barát politikát dolgozzunk ki, és itt az 5 milliós kiszöbölt felül kellene vizsgálni. A jelenlegi javaslatot illetően meg kellene nézni, hogy elég rugalmas-e és a különböző hatóságok számára megfelelően biztosítva van-e a rugalmasság. Azt hiszem, hogy a koncesszióknak egy részét módosítani lehet. Itt ugye az 5%-ról beszélünk, ezt meg lehet változtatni, erről is folytatni kell a vitát. Ugye mindenképpen ez kell, hogy legyen a mantránk mind a két fél részéről, hogy rugalmasság, rugalmasság legyen. Köszönöm, mondja az elnök asszony, köszönöm szépen, hogyha nincs más felszólalási kérelem, akkor a bizottság képviselőjének adom meg a szót. Van, van valaki a bizottság képviseletében, Luison úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Overall support of this committee. Ugye e, ez a bizottság e, kapcsolatos véleményt tudomásul veszük, nem akarok részleteiben belemenni most a említett témáknak, csak néhány dologra szeretnék rámutatni, ami a küszöböket illeti. Köszönöm a jelentéstevőnek, eh, amit elmondott. Eh, a kolléganőjével eh, egyet értek, tehát ugyanazon küszön mellett nagyobb értékeket is el lehet képzelni, azonban az észszerű költségekre is oda kell figyelni, administratív terheket nem szeretnénk mi sem, a, elsősorban a KKV-k számára. Természetesen itt az a fő gondolat, hogy megfelelő szolgáltatások nyújtását biztosítsuk, az egyszerűsítés, még akkor is, hogyha különbözőek az értékek a két típusú koncepciók között, azt jelenteni, hogy, hogy az állami testületeknek megvan a lehetősége, hogy a szabályaikkal úgymond játszanak, és ami a szolgáltatásokkal kapcsolatos koncepció, az építési koncesziók 9 milliós értékről is beszélhetünk, de ez nem a, ezek a koncesziók nem az irányelv hatája alá esnek. A küszöbértékeken kívül a másik téma, maga a de koncepció definíciója, a fogalom meghatározása. Úgy gondoljuk a bizottságnál, hogy itt is javítani kell a helyzeten, tisztázni kell a helyzetet, és mi már ezen dolgozunk is. Ami a többi pontokat illeti, amelyekről szó volt, például hogy plusz területeket zárjunk ki, a környezeti, a szociális vonatkozások témája, vagy a koncesziók módosítása téma, csak úgy, mint az in-house téma, amelyről szó volt, a magán részvétel, mindez elfogadható 10%-ig. A a közbeszerzés általános reformjával kapcsolatos vita során már mindenről volt szó, és figyelembe vettük ezen javaslat tartalmát is. zárásképpen pedig szeretném a biztos bizottságot biztosítani arról, és minden parlamenti biztos, bizottságot, hogy mindent figyelembe vesz a bizottság, minden javaslatot, és az Európai Parlamenttel és a tanácssal természetesen együttműködünk annak érdekében, hogy kölcsönösen elfogadható helyzet alakuljon ki. Köszönöm szépen. Most pedig szeretnék egy dolgot mondani. Már tegnap is előfordult, és ma is meg előfordult egy kollega a, a, a téma lezárása után kér szót. Ez, ezzel nem tartjuk be a szabályokat, úgyhogy a jövőre vonatkoztatva ismétlem meg ezt. Tehát egy percet kap Menin kollega, de tiszteletben kell tartani a szabályokat, Először vannak, ugye a, van az eszmecsere, a vita, aztán a bizottság képviselője, és nem lehet utána ismételten felszólni, de Menin kollégának megadom most a szót kivételesen. Elnézést kérek, elnök asszony ami a hogyha nem tartják be a szociális, a munkajogi kérdéseket a kizárás témájában, szeretném mondani az, hogy az alvállalkozásoknak milyen fontos a szerepe, mert sok esetben a munkaadók az alvállalkozóknak kiadják a munkát, és azokat soha nem szokták úgymond elítélni. Köszönöm szépen, Menin kollega, nagyon rövid volt, most pedig visszadom a szót a jelentéstevőnek. Szeretném megköszönni a vitát. A módosítóknak csak egy részét emeltem ki, hiszen a legtöbbet tehát tudják olvasni írásban is. Úgy gondolom, hogy a módosítókat sikerült KKV barátabbá tennem, hogy milyen küszöbértékekre van szükség, ezekre még tárgyalnunk kell. Egy eh, módosított küszöbértéket javasoltam a bizottság javaslat alapján, ami 2,5 millió, illetve 5 millió volt. Itt még lett volna egy plusz eh, jelentési kötelezettség a 27-es, 28-as cikkek alapján, vagy kivesszük a jelentési kötelezettséget, vagy ö, eh, ö, nincsenek értékek, vagy pedig megvárhatjuk az értékeket ezt a szociáldemokrata kollégáknak intéztem ezt a kérdést, mert mindenképpen beszélnünk kell a teljes költségekről, itt sokkal jobban kezelhető nagyságrendre van szükség. Úgy gondolom, hogy ezt is meg kell oldanunk, összességében pedig és ön is azzal az ambícióval rendelkezik, hogy amiről majd a végén döntünk, az már tényleg illetékes legyen az illetékes bizottság számára, úgy szeretném létrehozni ezt a véleményt, hogy ezt az illetékes bizottság jó szívvel tudja átvenni. Köszönöm szépen az együttműködést még egyszer, és várom már a szeptemberben benyújtandó módosítókat. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Ahogy már emlékeztettem önöket, arra a módosítókat szeptember 11-12 óráig kell benyújtani. Három perce felfüggesztem az ülést, aztán kezdődik a szavazás. Deux minutes. Non. Non, deux, deux minutes, oui. Entrez pas. Bene, possiamo... Köszönöm. Megkezdhetjük a szavazást. Még várok egy-két percet, hogy mindenki le tudjon ülni. Allora, passiamo ai voti. Megkezdjük a szavazást az első téma, amiről szavazunk, az energiahatékonysági csomag. A teljes szövegről szavazunk, mellette ellene tartózkodik. A szöveget elfogadtuk. Következő szavazás elektronikusan, a végső szavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Mindenki szavazott? Jó, újra kezdjük mert technikai problémák voltak a kártyával, nem mindenkinek volt készenlétben a kártyája. Újra megnyitom a szavazást. Volt egy Lezárom a szavazást. 42 mellette, 42 mellette, nulla ellene, kettő tartózkodás. A jogalkotási állásfoglalásról megnyitom a szavazást. E chiusa. Lezárom a szavazást. 42 mellette, nulla ellene, kettő tartózkodás. A szöveget elfogadtuk, gratulálunk az előadónak és az egész szakbizottságnak. Következő napirendi pontra áttérünk. Európai Parlament tanács egyeztetése, Erasmus, Erasmus mindenkinek. 47-es módosítás mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 48-as módosítás mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 49-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 50-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 51-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 52-es mellette ellene tartózkodik. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Azt hittem, hogy többen fognak mellette szavazni. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 30 a mellette, 16-an ellene. 52-es módosító indítványt elfogadtuk. 53-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 54-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 55-ös és a 3-as együtt, mert egyformák mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 56-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 57-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 58-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 61-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 7-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 62-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 63-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Nyolcas modosító módosító mellette ellene tartózkodik. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. Nyolcas modosító módosító indítvány. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 23-23 arányban. Úgyhogy jogos volt a két ajánl, minden esetre elutasítottuk, mert egyforma volt a szavazatszám. Kettes kompromisszum mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 65-ös mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 66-os mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. 11-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 70-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 71-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 72-es szóbeli kiegészítése mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 73-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 74-es a szóbelivel együtt mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 75-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 76-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 78-as mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 79-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodik. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Tessék, megnyitom a szavazást a 79-esről. Nem, nem, nem, 15-ös. A 15-ösről. Tessék. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 19-27 arányban. 80-as módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 81-es mellette el, ellene elfo- tartózkodik. Elfogadtuk. 82-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 83-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük a 83 as tessék. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nibbles kolléga, tessék. Ich bin auch dafür, wenn Sie das noch Otthon felejtettem a kártyámat, de mellette akartam szavazni. Akkor 25-22 arányban elfogadtuk, köszönöm. A 83-as, ugye? És most jön a 84-es. 84-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 5-ös kompromisszumos módosító mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 17-es módosító mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 86-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 87-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 88-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 89-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Ellenőrizzük, jó. Hát ha ellenőrizni akarjuk, Lezárom a szavazást. Tizennyolc 27 arányban elutasítottuk. 90-es módosító mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. 18-as mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 21-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 22-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, ellenőrizzük. 23-as, tessék. 23-as módosító, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 25-ös, 20-as. 91-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 92-es módosító szóbalével együtt mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodik. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük tessék. Lezárom a szavazást. 23-23, nem. Elutasítottuk. Egyébként is elutasítottuk van a 23-23-mal is. Így viszont 23-24. 28-as módosító mellette, nem 93-as, elnézést, 93-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 28-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 29-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 94-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 95-ös szóbeli módosítóval együtt mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodik. Szerintem elutasítottuk, de valószínűleg azonos a szavazatszám ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. 26 mellette, 21 ellene elfogadtuk. Változott most a többség. 31-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 32-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 33-as mellette ellene tartózkodik. Nagyon uh, kicsi a különbség, ellenőrizni kell. 33-as. Lezárom a szavazást. Mint az előbb 26-21 ellenében elfogadtuk. 96 as módosítom mellette ellene ellenőrizzük. Kilencvenhatos. Mint az előbb nem, elutasítottuk. 2026, elutasítottuk 96-ost. 97-es, szóbeli módosítóval mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Megmagyarázom, hogy miért. Folyamatosan változnak a szavazatok ott azon a területen. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 25-22 ellenében elfogadtuk. 98-as mellette ellene tartózkodik. Ezt elfogadtuk. Ellenőrizzük, rendben. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 24-24. ugye, mert mindig Nibler kolléga szavazását hozzá kell mindig adnunk, szavazatát, mert nincs itt a kártyája. 34-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 35-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodik, mellette elnézést jó, ellenőrizzük. 36-ost. Lezárom a szavazást. 26 mellette, 19, illetve 20 ellene elfogadtuk. 37-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk ellenőrizzük. 37-es. Lezárom a szavazást. 27 mellette, 21 ellene. Megérkezett Nibler asszony kártyája? Igen. Akkor 27 mellette, 20 ellene, elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Nem, elfogadtuk, elnézést, de azért ellenőrizzük. Szerintem elfogadtuk. Lezárom a szavazást. 27 mellette, 21 ellen elfogadtuk. 39-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 40-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 41-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 42-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 45-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 2-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Végső szavazás elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 41 mellette, 4 ellene, 3 tartózkodás. E, gratulálok az előadónak. Lezártuk a szavazásokat, következő napi rendi pontra térünk át. Még egyszer gratulálok az előadónak. Szávella jelentésre térünk át. 2050-ig szóló energiaügyi ütemterv. Kettő percet adok, hogy mindenki elhagyja a termet, akit nem érdekel a következő téma. out. Prego. Komplimenti Tur- Turmes kollégának is gratulálok. Bene. Nos, Cavella kolléganő kap szót.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 úgy tűnik számomra, hogy ebben a szakaszban, vagy most nem kellene már a kollégák idejét vesztegetni, ugyanis mindenki megkapta a jelentéstervezetet. Na, na, Éppen ezért néhány módosítóra szeretnék mindössze utalni, amelyeket én jó magam terjesztek be. Köszönetet mondok a titkárság képviselőjének, Konstantinom Voljáninak. Nagyon, nagyon nagy segítséget kaptam tőlük, de én itt le is állnék, és az elnök asszonynak adom vissza a szót.

jó lapot képez a vita számára. És szerintem a bizottságnak is, az Európai Bizottságnak is köszönetet kell mondani, hiszen rengeteg dokumentumot kaptunk az elmúlt években, de ez végre egy olyan dokumentum, amely tényleg segít abban, hogy megválaszoljuk a kérdéseket. Különböző forgatókönyveket vázoltak fel, ezeket tényekkel támasztották alá, és megadták a lehetőséget nekünk arra, hogy tényleg válasszunk, hogy melyik utat válasszuk. Tehát nem vakon dobálóztak célokkal, és így a politikát és a gazdaságot, az embereket is túlterhelték volna, hanem ehelyett inkább alternatív forgatókönyveket vázoltak fel. Persze meg kell nézni, hogy melyekre értünk egyet, hol kell még utána kérdezni, melyik nem teljes még, de ezt a fajta munkamódszert én nagyon jónak tartom az Európai Bizottság részéről, ezt köszönöm is. Másodszorban pedig nagyon sokat segít maga a jelentés, és hiszen rámutat olyan pontokra, amelyek talán nagyon fontosak. Cevela eh, kollégával egyetértek abban, hogy az ellátás biztonsága nagyon fontos, és ezért eh, ezt az úti tervet kihasználhatjuk arra, hogy tisztázzuk azt, hogy nem tudnánk-e megállapodni egy fő célkitűzésben, és utána pedig ebből vezetnénk le a további kérdéseket. Úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban sok döntés abból fakadt, hogy sok célt egymással egyenlővé tettük, és igazából ezzel vezettük le az intézkedéseket, amelyek részben egymással ellentétesek voltak. Néhány célt azért nem tudtunk elérni, mert eh, túlságosan sokat akartunk egyszer, és ezek különbözőek voltak. Hogyha például a, hogyha megállapodunk abban a kérdésben, hogy a széndiokszid csökkentés a legfontosabb, amit el akarunk élni, és elgondolkodunk azon, hogy évente mit kívánunk elérni, akkor ennek a jelentésnek eh, az is része, hogy őszintén meg kell válaszolnunk azt, hogy nem csak egy út lehet, hanem többfajta, többfajta út és eszköz lehet a cél eléréséhez. Az energia fajtákról is őszintén kell beszélnünk. A tagállamok döntenek arról, hogy milyen fajta energiafajtát akarnak alkalmazni. Másodszorban pedig az is egyértelművé válik, hogyha a szindioxid csökkentés a cél, és hogyha ezt akarjuk elérni, akkor figyelni kell arra is, hogy minden egyes energiafajta többé-kevésbé tud ebben segíteni. Vagy a második megállapítás például az emberek terhelhetősége, a gazdaság terhelhetősége, tehát az energia hatékonysága, a költség maga is nagyon fontos tényező. Ezekben az években, hónapokban, amikor már el kell azon gondolkodnunk, hogy milyen mértékben akarjuk támogatni a gazdaságot, hogy beinduljon a növekedés, akkor el kell azon gondolkodni, hogy milyen intézkedésre van szükség az energiaszektorban, és ennek milyen hatásai lesznek, és mit tartunk jónak, mit tartunk döntő fontosságúnak. Úgy gondolom, hogy a megújuló energiaforrások kérdése is felmerül majd, és meg kell válaszolnunk azt a kérdést, hogy tudjuk a leg, lehető legtöbbet elérni a legkisebb költség teherrel. úgy gondolom a tagállamokra hagyni ezt, mi mindig ez a legenergiahatékonyabb, illetve költséghatékonyabb. El kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan lehet ezt úgy irányítani, hogy valóban ennek hatása legyen az Európai Bizottság. Már többször felhívta erre a figyelmünket, hogy nem lenne jobb, hogyha a megülő energiaforrás kérdését Európa szerte megvitatnánk. Persze más kérdéseknél még visszatérünk, de ennek az útitervnek a részét meg kell gondolni, el kell döntenünk azt, hogy mit, milyen eszközzel tudnánk elérni, és mik a számunkra fontos célok. És pontosan ezért tartom ezt nagyon hasznosnak. Még egyszer szeretném elmondani azt, hogy eh, nagyon fontos az, hogy ne legyünk ö, függőek egymástól, elkezdve gondolkodnunk, hogy milyen fajta energia for, forrásokat szeretnénk. Például a gáz esetében hogyan lehet eh, ezt úgy elérni, hogy ne terhelje meg ezt a környezetet és a klímát. Mi azt látjuk mindig, hogy hol vannak a veszélyek, de nem látjuk az esélyeket, a lehetőségeket. Azt is jónak tartom, hogy a szén is fontos, mert mindig, hogyha fontos az ellátás biztonsága, és hogyha sok állam van a szén az alapjának, akkor nem lehet ezt elfelejteni, még akkor is, hogyha a széndiokszid csökkentés a legfontosabb, akkor a CCS-re lesz szükség, egy olyan technológiára, amelyel a szént használhatjuk, viszont a széndiokszid terhelés viszont alacsony maradhat. Tehát minden összefügg egymással, és nagyon hálás vagyok azért, hogy egyfajta alternatívát sikerült kifejleszteni, és megvan az esély arra így, hogy konszenzusra jussunk, hiszen nem az a munkánk, hogy azt csináljuk, amit szeretnénk, hanem az a munkánk, hogy a lehető leggyorsabban, a lehető legkisebb költséggel elérjük azt, ami számunkra fontos. És szerintem ebben az útiterv jó ö, utat mutat nekünk. Köszönöm szépen Cavella kollégának ezt a jelentéstervezetet, és köszönöm szépen a jó munkát. Grazie. Köszönöm szépen. Van Brent kollega nő kap Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy köszönetet mondjak a jelentéstevőnek a jelentését. Nagyon jól struktúrált ez a jelentés. Benne vannak a legfontosabb kérdések, és nagyon jó áttekintést ad arról, hogy mik a legfontosabb részei ennek a jelentésnek. Ami azonban a legfontosabb megjegyzésem összességében, azzal kapcsolatban, amit előttünk van. Még a, nagyon sok minden benne van ebben a jelentésben, de még, mégis kevéssé vagyunk konkrétak azt illetően, amit szeretnénk elérni. Az a feladatunk, hogy eldöntsük, mit akarunk tenni. Az Európai Bizottság sok forgatókönyvet felvázolt, nagyon érdekes információk voltak ebben. A háttere ennek, de ez nem súlyos, azonban ez. Úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentnek kell ezt a hiányosságot kiköszöbölnie. Tehát a hátrány az az, hogy az Európai Bizottság választásra kényszerít bennünket, egy keretet kell létrehoznunk, nem szeretnénk a tagállamok területére áttévedni, de egy nagyobb nagyságrend irányába. Ez nagyon fontos, mert ez biztonságot ad a piacnak, mibe kell befektetni, miben nem. Európa miben látja a jövőt, milyen fajta technológiában, és az európai hatóságok, az európai intézmények milyen fajta választásokat támogatnak. Tehát mindenképpen konkrétabbá, ambiciózusabbá kell tenni ezt a célkitűzést, Hadd mondjak néhány példát is erre. A hármas bekezdésben a jelentés készítő azt mondja, joggal, és kapcsolatot teremt az energia, illetve a választások között, meg kell tennünk a jövőbeli energiarendszerek kapcsán, illetve különböző módokat vázol fel arra, hogyan lehet kilábalni a válságból. Európának fenntarthatónak és versenyképesnek kell lennie. És joggal mondja azt, hogy nagyon fontos az, hogy a célkötőzéseink, amit a 2000-as stratégiában meghatároztunk, azokat szigorúan be kell tartani, ellenőrizni kell, és új célkötőzéseket kell megvalósítani 2013-ra, illetve ezután is. Legyünk azonban konkrétak, mondjuk ki őszintén azt, hogy milyen célkötőzéseink vannak 2030-ra, egyértelműen a CO2 csökkentése, energiahatékonyság, elérés és a megújuló energiaforrások, ahogyan azt a 2020-as stratégiából is eh, ismerjük. Ami engem illet, de persze még erről beszélhetünk, 30-40-50 lesz az arány. Szerintem olyan szépen hangzik ez egyébként. Úgy gondolom, hogy minden esetben ezek a célkötőzések azok, amelyekről beszélnünk kell, és az én frakcióm is így gondolja, és úgy gondoljuk, hogy sokkal ambiciózusabb célkötőzésekre kell van, van szükségünk, Hogyha a 20-20-20-szal a múltban tudtunk már dolgozni, akkor nagyon sok tagállam befektetett tényleg a megújuló energiaforrásba. Második példa, ez az állami szektor szerepe, a 17-es bekezdésben van ez benne. Nagyon fontos az állami szektora. Jelentéskészítő asszony is utalt erre. Fontos az, hogy aktív legyen ez az állami szektor, jól működjön ez, és eh, ehhez az kell, hogy átlátható és jól működő piac eh, legyen, ezzel egyet is értek, viszont eh, még tovább kell ezzel mennünk. A, az állami szektornak koordinálnia kell, aktívan kell fellépnie ott, ahol a piac esetleg nem működik annyira jól. Tehát ez az a vízió, amivel dolgoznunk kell. Gondoljunk az infrastruktúrára, amire szükség van, ahhoz, hogy a, az állami szektor aktívan tudjon és támogatóan tudjon fellépni. No regret options. Ezek nagyon fontos részét képezik az úti tervnek. Bármi is történjen, mi belefektetünk a megújuló forrásokba, az energiahatékonyságokba, ez az az út, amit választottunk. Én úgy gondolom, hogy ez benne van a jelentésben, de még jobban ki kell hangsúlyoznunk a no regret options-t. Megújuló energiaforrások, már elmondtam, hogy egyértelmű célkitűzésekre van szükség, de tisztelt elnök asszony, szükség van néha arra, hogy kicsit mélyebbre menjünk. Megpróbálom kicsit felgyorsítani a dolgokat. Tehát megújuló forrásokra van szükség. Tehát nem csak a nagy projekteket kell megnéznünk, persze támogatom az északi tengeri projektet, vagy az offshore ö, ö, szélenergiát, de meg kell vizsgálnunk a helyi projekteket, és ezekre is figyelni kell. A CCS, ez is nagyon fontos, a szén befogása nagyon sok port kavar ez általában, de úgy gondolom, hogy a CCS mindenképpen rászolgál a figyelmünkre, meg kell erre tanulnunk koncentrálni. Nem arról van szó, hogy bármilyen fajta CCS jó lesz, egyre inkább nő a konszenzus azzal kapcsolatban, hogy szükségünk van a CCS-re, és hogy hogyan lehet ezt például a gáz esetében kombinálni. Ennyiben hagynám, elnök asszony, de nagyon sajnálatos az, hogy pár perc alatt kell csak beszélni ilyen fontos témákra, és ezért megfelelő figyelmet kellene erre szentelni. Na, guardi che ha parlato 5 Hát azért öt és fél percet beszélt, ez elég sok. Hol, kolléganő? Köszönöm szépen. Nagyon is üdvözlöm ezt a jelentést, és gratulálok a jelentéstevőnek. Ugye Van Brent asszony beszélt a no regret optionről, igen, a megújuló energiák, az energia hatékony területek igenis összekapcsolódnak, és a 2050-ig szóló energiaügyi ütemterv fő részét képzik. A 20 20-as, 30-as politika is egy fontos előrelépés jelent, de meg kell bizonyosodni arról, hogy meg tudjuk-e valósítani mindezt. A szén megkötés témája az új megújuló energiaforrások a ö, több mint 50 százalékos megülő energia ö, biztosítása 2050-ig nagyon fontos területek, de arról is volt szó, hogy a megújuló ágazatokban munkahelyeket kell létesíteni. Na most a gazdasági válságban, nehézségben ez elég nehéz, nehezen megvalósítható, de sokkal ambiciózusabbnak kell lennünk. Világos jelzésekre, üzenetekre van szükség hogyha 2030-ig a megújuló energiákat akarjuk fejleszteni. Versenyképesnek kell lennünk ezen a területen, de ne felejtsük el, hogy a megújuló energiák egyre inkább elhagyják majd Európát. ...2017-re az energia 40%-a megújuló energiából fog megvalósulni világszinten. De ha Európában nem kapják meg a megfelelő jelzéseket a megülő energia ágazatai, akkor egész egyszerűen kivonulnak Európából. Ami az energia hatékonyságot illeti, ahogy látjuk a jelentésben is, nagyon fontos a CO2 csökkentés, és a, a végrehajtás fontos a tagállamok szintjén. A lehető leg több területen kell biztosítani a megújuló energiák egyensúlyát. Azt is tudjuk, hogy Európa szinten a villamos energia is teljes mértékben összekapcsolt. Támogatni kell olyan új megújuló energiát felhasználó ágazatokat, amelyek a tárolás terén, az új energiák terén segíthetnek. Gáz terén is megoldásokra van szükség. 2050-ig teljes mértékben biztosítani kell a dekarbonizációt, és gáz területen csak átmeneti tevékenységet tudunk elképzelni a szén megkötés kapcsolatos technológiák fejlesztése fontos. Szeretnénk azt is, hogy rugalmas legyen ez a rendszer, hogy a megülő energiák egyensúlya biztosítva legyen, a gáz téren már látjuk azt, hogy nincs egy egyensúlyhelyzet, nem létezik egy egyensúlyhelyzet a CO2 terén is, sokkal rugalmasabban kell eljárni. Látjuk azt, hogy mennyire fontos figyelembe venni az északi sarkkal kapcsolatos környezeti feltételeket is, például a gáz kitermelés kapcsolatban. Ami a költségeket illeti, azt hiszem, hogy van egy rossz felfogás, nevezetesen, hogy az energiárak költségének a növekedése kapcsolatban van a megújuló energiák fejlesztésével. A klímaváltozással kapcsolatosan, és azt látjuk, hogy az Egyesült Királyságban például a több mint három százezer poundnak a fontnak a költségét alapul véve csak 20%-ot tesz ki az megújuló energiák szintje, úgyhogy itt nincs kapcsolat a kettő között ilyen értelemben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Turmes kollega. Köszönöm. A, ez az energiaügyi ütemterv egy nagyon fontos terület. Miért? Azért, mert az energiainfrastruktúra ez egy 35-40 éves ciklust jelent, és ilyen értelemben például a CO2 kibocsátásokkal kapcsolatos kihatások 2050-ig lát, látjuk azt, hogy kapcsolatban vannak a 40-45 éves ciklusokkal. Meg kell nézni, hogy például szén alapon működő üzemeket lehet e létesíteni, mennyit lehet létesíteni. Mindez nagyon fontos a villamos és gáz rendszerek, vezetékek infrastruktúrája szempontjából, ami az létesítményeket illeti, az épületeket, ugye az épületek renoválását, itt is fel kell gyorsítani a munkát, itt is egy 30-35-40 éves ciklusról van szó, a bizottság egy modell alapú munkát végzett, és köszönetet mondok neki, mert nagyon nehéz előre látni, hogy 2050-ben mi is fog történni, de a modellek segítenek, és azt hiszem, hogy ez, a, ez az időkeret nagyon fontos 2030-ig, az, hogy mely technológiák fognak majd megvalósulni 2030-ig, 2030-ban, hogyan is fog ez működni. Ez ne, nagyon nehéz előre látni, de a, például a különböző épületek renoválását, illetően előre lehet tervezni dolgokat, 2030-ra vonatkoztatva azonban elképzelhető, hogy a rendszer hogyan is fog működni. Éppen ezért nagyon fontos elolvasni a bizottság modelltervének a részleteit is, három no regret option létezik minden tervben. haték, az energiahatékonyság mindig is csökkenti az általános költségeket, ugyanis, hogyha az ember sokkal hatékonyabb, akkor kevesebb hálózatra is van szüksége. És abban a esetben, hogyha a nukleáris energiát figyelembe veszük, a megújuló energiák továbbra is 50%-ot fognak jelenteni. Tehát azt látjuk, hogy a szél, a szél és a napenergia is az új területek lesznek, és ez az ütemtervnek a fő eleme, nevezetesen, hogy a a súlypont át fog helyeződni a, a, például a szén és a gázról a szén és a napenergia felé. Természetesen ez nem lesz egy brutális változás, de azt látjuk, hogy a piacon ugye bizonyos területek összekapcsolódnak. A belső piacról is van egy nyilat, lesz egy nyilatkozat, egy közleménye a bizottságnak, amelyet majd a nyár végén fog kiadni a modellezés nagyon fontos, ahogy Fajona is mondta, ugye itt magasabb szintű megújuló energiákra van szükség, több energiára van szükség, és a, ami a statisztikai bizonytalanságot illeti, a nehéz előrevetni a jövőképet. Persze vannak kockázatok is, például az atomenergiával, a szén, szén energiával. Tehát ezen energiáknak nem igazán tudjuk a kimenetelét. A megújuló energiák esetében látjuk már hogy mi lesz a helyzet, és ez a parlament számára is egy kihívás. Mindenképpen részletesen kell elemezni, hogy a, a modellezés tervezetében mi is a helyzet, mik a főbb elemek, 2030-ig megvannak a célok, természetesen az erőmű piacot is rugalmasabbá kell tenni erre is utal a modellezés. Köszönöm, köszönöm szépen, Simarski kollega. Dziękuję bardzo. E, najpierw uwaga bardziej ogólnego charakteru. Oczywiście... Köszönöm szépen. Először is lenne egy általános megjegyzésem. A hosszú távú stratégiai tervezésnek sok előnye van, hiszen megerősíti a befektetők számára a biztonságot. Másrészt a technológiai és piaci jellegű korlátozásokat is figyelembe kell vennünk, hiszen elképzelhető, hogy ma nem látjuk előre, hogy milyen változások előtt állunk. Annak ellenére, hogy az Európai Bizottságnak sok eszköze van az ilyen jellegű elemzésekre. Az ETS rendszer fejlődése erre jó példa. A technológiai változások az energia szektorban nagyon dinamikusak, és a helyzetet és a teljes képet is nagyon gyorsan megváltoztathatják. Rugalmasak kell, hogy legyünk, amikor stratégiai tervezéssel foglalkozunk, főleg, hogyha 2050-ig akarunk tervezni, ami azért nagyon messze van. Cavella asszony által benyújtott jelentéstervezetnek több előnye van. Különösen szeretném hangsúlyozni, hogy a jelentéstervezetben a családok és az egész gazdaság számára a finanszírozási szempontokat, szempontok fontosságát hangsúlyozza, aláhúzza a megújuló energiaforrások fontosságát, a szén alapú energiaelőállításról való áttérést. A számok azok többé-kevésbé ambiciózusak, többé-kevésbé érvényesek. viszont specifikus költségek is fölmerülnek. Ezt az európai gazdaság kellene, hogy biztosítsa. Viszont az európai gazdaság az nem egy egységes szervezet, hanem emberekből áll, és az emberek erősen érintettek ebben a témában. Hogy a kutatások azt mutatják, hogy például Németországban a megülő energiaforrások esetében a politikai döntések, amelyeket részletes gazdasági elemzések nélkül hoznak meg, nagyon drágák lesznek, de nem a piac nagy szereplői számára, hanem nagyon nehéz lesz ezeket a pluszköltségeket elviselnie a legkevés jólétben élő polgároknak. Az Európai Uniónak sok mondani valója kell, hogy legyen a belső piac szerkezetével kapcsolatban. Fontosnak tartom, hogy hangsúlyozzuk a belső piaci aspektusok lényegét, fontosságát. Nem csak a verseny fokozása lényeges a belső piac szempontjából, hanem megfelelő válaszokat is kell, hogy tudjon adni a belső piac és a belső piac struktúrája például a megújuló energiaforrások használata jelentette kihívásra. Ezeket az energiaforrásokat támogatni kell megbízható energiaforrások társításával, jól működő, rugalmas piacra van szükségünk, az összekapcsolás és az energiaforrások diversifikációja mind hozzá kell, hogy járuljon az energiabiztonságunkhoz, ami nem feltétlenül biztosított az egész Európai Unió területén. A jelentés tervezetet jónak tartom, jók a prioritásuk, de talán nem kéne belemenni a 2050-ig szóló előrejelzésnek a részleteibe. Grazie. Köszönöm. Lezártuk az árnyék előadók hozzászólását. A vita nagyon fontos, szinte mindannyian 5 vagy még több mint 5 percig beszéltek. Még 10 kértek szót, először is lezárom a hozzászólói listát, és két és fél percet adok mindenkinek, aki nem árnyék előadó, és aki most fog felszólalni. Lezártam a listát, de Castillo kolléga az első. Köszönöm, elnök asszony. igen, tiszteletben fogom tartani a kérését a felszólalási idő tekintetében. Természetesen azzal kezdem, hogy köszönetet mondok az előadónak, üdvözlöm a jelentéstervezetet, mert ez egy nyílt javaslat gyakorlatilag, és így lehetővé teszi azt, hogy módosításokat javasoljunk, és újabb javaslatokkal éljünk egy előadónak az első eszmecserére pontosan így kell fölkészülnie, és ilyen jelentéstervezetet kell összeállítania. Az energiaszektorban a jogalkotási tevékenység jelentős, ez igaz. Nagyon sokat foglalkozunk az energiakérdésekkel. kérdésekkel Ez persze nem kell, hogy azt jelentse, hogy kizárólag az energiatémákkal foglalkozunk. Viszont itt most nem jogalkotási javaslatról van szó. Ugyanakkor nagyon fontos, hiszen a fő elveket, a fő tengelyeket kell meghatározni hosszú távra az energiaszektor számára. Az is fontos, hogy ne felejtsük el, hogy a jövő építéséhez, ennek az útnak a végigjárásához szükség van egy alapanyagra, és ez pedig a jelen. Nem felejthetjük el a jelen helyzetet. Szeretnék hangsúlyozni egy aspektust. Az, egységes, az energia egységes piacát mélységében kell elemezni. Nem csak versenyképességi és gazdasági szempontból, hanem biztosítani kell az energiaellátást. Ez is fontos szempont ezen a piaci szektoron. A 2009-es liberalizációt helyesen kell átültetni, liberalizációs intézkedéseket, hiszen ha ez nem így működik, mint ahogy sajnos ez a helyzet, akkor ez olyan, mintha útközben néhány lépést nem tudnánk megtenni. Második téma, amit szeretnék hangsúlyozni, a 16-os bekezésben úgy gondolom, hogy az előadó nem hangsúlyozza kellően a folyékony földgáz szerepét, mint energiaforrás Európában. Mielőtt új mediterrán folyosokat építenénk ki, tudni kell azt is, hogy vannak olyan országok, amelyeknek van hozzáférése folyékony földgázhoz és ezt nem használják ki megfelelően. Az összekapcsolás, a kapcsolási, összekapcsolási rendszerek nagyon fontosak. Mielőtt új folyosókat alakítanánk ki, teljes mértékben ki kéne használni a meglévő üzemeket, a meglévő feldolgozási, kitermelési lehetőségeket. Köszönöm, Marcin Kiviec képviselője szó. Dziękuję Pani Przewodnicząca. E, można by poprzeć... E, Köszönöm, elnök asszony. 2050-ig szóló ütemterv nagyon fontos, de a legjobb eszközöket kell megtalálni ahhoz, hogy a céljainkat finanszírozni tudjuk. Hogyha nem ezt az utat járjuk, akkor az energiaárak rendkívül megemelkedhetnek, az emisszió is fokozódhat, és mindez lehet, hogy a végén nem is lesz jövedelmező. Az Európai Bizottság közleménye nem szemleges az energiaszektor tekintetében. A mostanáig elfogadott energiai szakpolitikai szövegek szerint fokozni kell az energia mixben a megújuló energiaforrások szerepét. A 2050-ig szóló ütemterv gyakorlatilag fel akarja gyorsítani ezt a folyamatot, és a foszilis energiaforrások félre, félreszorítása a célja azért, hogy inkább megújuló energiaforrásokat használjanak az Európai Unióban. Többféle technika van, tárolás és egyéb technika, amik nagyon fontosak, és nagyon fontos az ilyen területen végzett kutatási tevékenység az Unióban. Az Energy Outlook 2050-ig ez szerint a tanulmány szerint a az energiaforrások 50%-a megújuló energiaforrás lesz, és 2035-ig 50%-a meg fog emelni 2010-hez képest a földgázigény az egész világon. Hogyha az Európai Unió nem működik együtt a legnagyobb szénfogyasztókkal, akkor nem lesz sikeres a szakpolitikánk. Minden lehetséges intézkedést meg kell hozni ahhoz, hogy fenntartható fejlődést és fejlesztést biztosítsunk az összes technológia számára. Pontosan azért, hogy az Európai Unió ne maradjon le, bármilyen energiaforrásról is legyen szó, a világ többi részéhez képest. Az ötös bekezdésre szeretnék rátérni. Az energiamix kialakítása a téma különböző helyzetek érvényesek az egyes tagállamokban, figyelembe kell venni ezeket a különbségeket a jövőbeni cselekvés szempontjából. A dokumentumnak utalnia kellene az energiaforrásokról szóló nemzeti jogszabályokra, földgázra és a szénre gondolok konkrétan. Köszönöm. Köszönöm, Vidal Quadras kolléga. Köszönöm, elnök asszony. A jelentés tervezett, és ez a jelentésnek a téma nagyon fontos. Szeretnék gratulálni az előadónak, hiszen az első tervezete pozitív, kiegyensúlyozott, pedig a munka nem volt egyszerű, objektív, és egy olyan területe foglalkozik, ahol sok probléma van, és néha az eltérések nagyon erőteljesek. Úgyhogy a véleményem szerint a jelentés tervezett egyensúlya megérdemli, hogy üdvözöljük és üdvözöljük az előadó munkáját. Az előttem szólók gyakorlatilag minden érdekes témát már említettek, úgyhogy én csak néhány kisebb megjegyzéssel, általános megjegyzéssel élnék, inkább koncepció jellegű témákat említenék. Az első gondolatom, hogyha közép vagy hosszú távon tervezünk az energiaszektorban, akkor nem lehetünk egy ideológiai keretnek az áldozatai. Objektívan, gyakorlatilag realista módon kell, hogy ezeket a tervezési munkákat elvégezzük. Hiszen ha valaki egy bizonyos ideológiát követ, az megköti a kezét. Úgyhogy Kérem, hogy az ideológiai tendenciákat most ebben az esetben fejeltsük el. A belső piac rendkívül fontos, és a belső piac megfelelő működése egy sor probléma megoldása tekintetében. A fontos, hogy a belső piac megvalósításában és működésében minden tagállam részt vegyen. Harmadik megjegyzésem, hogyha ugyanabban a hajóban utazunk, akkor mindenkinek kell leveznie az mix, a tagállami döntés körbe tartozik, ez természetes, egyetértek vele, de hogyha az egyik tagállamban a természetnek köszönhetően például a bizonyos energiaforrás nagyon mértékben áll rendelkezésre. Ugyanakkor egy másik tagállam kritikusan függ a foszilis energiaforrásoktól, akkor ugye nem mondhatjuk ki azt, hogy minden tagállam szabaduljon meg a foszilis energiaforrások felhasználásától. Ez egoista lenne, és bizonyos államok érdekeit szolgálna, ellenébe menne a közös érdeknek. Rendben, minden tagállamnak megvan a saját energiamixe, viszont legyen egy közös keret, és a többi tagállam igényeinek is meg kell felelni. Enélkül nem tudunk hosszú távon tervezni. Köszönöm, Vitoria Prodi, a szó. Köszönöm, elnök asszony, és szeretnék köszönetet mondani a kolléganőnek az elvégzett munkához. Rövid leszek. Először is mindenképpen előrelépés van szükség. Egyértelműen meg kell határozni, hogy milyen befektetésekre, beruházásokra van szükség. Nem csak a technológiákkal kell foglalkozni általánosságban, hanem ki kell, hogy mondjuk, hogy inkább ezt csináljuk, és nem azt csináljuk, mert a költségek miatt azt éri meg. A probléma pontosan az, hogy megértsük, hogy itt nagyon nagy beruházásokra van szükség. Ezért foglalkozunk a befektetési módokkal is. Ez egy olyan terület, ami egyértelműen, hanem is teljes mértékben, de nagy mértékben olyan finanszírozásokkal kell megoldani, mint az árokötvények vagy a projektkötvények. Így a lehető leghamarabb kell ezeket a befektetéseket megvalósítani, mert mindez hozzájárulhat ahhoz is, hogy a e- gazdasági válság fázisán végre túl tudjunk lépni. Amikor a technológiákról gondolkodunk, akkor hosszú távon kell gondolkodnunk, hiszen nem fektethetünk be a szénbe, hogyha hosszú távon nagyon drága, és sokkal drágább lesz, mint más energiaforrások felhasználása. A Carbon Capture and Storage, az egy új technológia, az előállított energia szempontjából nagyon fontos. Úgyhogy én mindig is szkeptikus maradok, főleg hogyha az ETS tekintetében azt is megvizsgáljuk, hogy mennyibe fog kerülni az előállított energia, szénből előállított energia. Tegnap egy hasonló aspektussal foglalkoztunk, az energiahálózatokkal, és itt is figyelembe kell vennünk bátran, hogy milyen a helyzet, mert valóban európai elektromos hálózatot kell kialakítanunk. Így sikerül minimálisra csökkenteni az energiatárolási igényt, és így sikerül a leghatékonyabban kezelnünk az energiaszektort. Az ETS tekintetében teljes blokkolt helyzetben vagyunk. A szakpolitikai osztályunk egy közleményt írt a Rio plusz 20 cím, címmel, de ez nem tartalmaz semmit. A méltányosság, az igazságosság elveit követve kell új ajánlat, ajánlásokkal előállnunk az ETS tekintetében. Sajnálom, korábban is volt, aki hosszabb ideig szólt hozzá, mint lehetett volna. Minden esetre módosító indítványokat fogok benyújtani. Köszönöm. Hibner kollégája szó. Dziękuję bardzo. E, rozmawiamy dzisiaj o bardzo ważnym dokumentum. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon fontos dokumentumról beszélünk, amely meghatározza a fő vonalait az európai energiahatékonyság számára. Szeretnék köszöntet mondani itt Szavel asszonynak. Jó minőségű teljes dokumentumot állított össze, és rugalmasságot is biztosít. A rugalmasságra szükség van az energia mix tekintetében az egyes tagállamok számára. A széndiokszid kibocsátás csökkentése ugyanakkor rendkívül fontos szempont. Szeretném felhívni a figyelmüket egy konkrét témára. Nagyon fontos figyelembe venni az összes olyan elemet, amelyek aggályosak, és amelyek miatt vannak olyanok közöttünk, akik úgy gondolják, hogy bizonyos tagállamok energia problémája kevésbé lesz fontos. abból az elből kiindulva, hogy a foszilis energiákat, és konkrétan a szenet, energiaforrásokat és a szenet majd nem lehet egy bizonyos idő után használni. Viszont vannak újabb technológiai eszközök, a CCS és egyéb technológiák, amelyek a foszilis energiaforrásokhoz kapcsolódnak, illetve a megújuló energiaforrások használata is lehetővé fogja tenni, hogy különféle energiaforrásokat használjunk. Egy kolléga említette azt a témát, amiről tegnap is beszélő, beszéltünk. A megülő energiaforrások költségének a csökkentése lehetséges a napelemek segítségével, akár Kínában előállított napelemekkel is, de ugyanakkor Kínában hatalmas a kibocsátás. A napelemek, amik Kínában készülnek, nem biztos, hogy megfelelnek az összes európai előírásnak a helyi, európai előállítás fontos lenne ezen a területen. a forrásokról beszélve, meg kell oldani, hogy a teljes folyamat Európában történjen. Például, hogyha Európai Unión kívüli gyártók termékeit használjuk, akkor fölmerül egy sor kérdés. Ezeknek a megülő energiaforrások felhasználási lehetőséges szükséges termékeket Európán belül kell előállítani. Köszönöm, Jordan kollégája szó. Kollégi, ponavadi, ko a dokumente komisije. Köszönöm, elnök asszony. Általában a bizottsági dokumentumokkal foglalkozva azt mondjuk, hogy a dokumentum az egy jó alap, aztán megváltoztatjuk az 5 vagy 10 évre meghatározott céljainkat. Ebben az esetben véleményem szerint mélységében elemezni kell a kérdéseket. További munkára van szükség, további számításokra van szükség. Föl kell mérnünk, hogy ha nincs nemzetközi fellépés a klímaváltozás területén, akkor mi történik? Ebben az esetben az Európai Unió önállóan nem tud fellépni. Hasonló mértékben jó lenne további információt szerezni a bizottságtól is. Rád úr által elmondottakat szeretném üdvözölni. Technológiaiak semlegesek kell, hogy legyünk, egy közös célunk kell, hogy legyen. Az NV szakbizottságban előadó vagyok, és egységes széndiokszid célt javasoltam de további célokra felállítására is szükség van azért, hogy csökkentsük az importfüggőségünket. Nem hiszem, hogy kevesebb Európára lenne szükségünk az energiaszektorban, több Európára van szükségünk, de a piaci mechanizmusokkal is tiszteletben kell lennünk. A megújuló energiaforrások felhasználása területén fontos a nemzetközi együttműködés. Vannak olyan technológiák, amelyeknél még ki kell várni, hogy versenyképesek legyenek, ehhez néhány évre van szükség. Hogyha viszont ez nem következik be, akkor nem támogathatjuk a végtelenségig a fejlesztést. Ha célokról beszélünk, akkor a kis energiarendszerek specifikus jellemzőire is oda kell, hogy figyeljünk. Ezek a rendszerek méretüknél fogva kevéssé flexibilisek a nagy rendszerek és a kis rendszerek esetében a célokat eltérően kellene megfogalmazni. Egyetértek az előadóval, hogy jobban oda kell figyelnünk az egyes energia szakpolitikák, a tagállami szakpolitikák közti különbségekre, és int- végig kellene gondolnunk az a ügynökség szemp feladatára is ezen a területen. Jobb integrációra van szükség a szállítás és a fűtés területén, ezt kellene hangsúlyozni az energiaütenter szempontjából. Másrészt 2020-ra vonatkozóan úgy gondolom, hogy a keretek között hangsúlyozni kell az energiaszektort és a technológia semlegességet. De Campos kollégája a szó. Grazie, President. 30 segundos. Köszönöm szépen. Először is szeretnék arra utalni, hogy a 2015-ös úti terv nagyon érdekes, és az egész dokumentumot jól lehet olvasni. Szavella kolléganő dokumentumában új aspektusok is találhatóak, de nagyon sok ismeretlen elem is felmerül, főként akkor, amikor 35 évről beszélünk a, az atomerőművek területén. Úgy gondolom, hogy Japánban most megint elindították az atomerőműveket. A gáz árak megkétszereződtek európai szinten. Ugyanakkor sokkal kisebb mértékben vannak jelen a kevésbé konvencionális energiaforrások, tehát egy ötödére csökkent a gázfelhasználás. A USA-ban is másfajták a gáz árak, kevesebb, mint két dollár, tehát eh, erre fel kell készülnünk. Az energia kifoghatni az iparra is, például az európai filamidókra, ezek nem kötődnek eh, az, amelyek nem kötődnek az üzemeltetéshez, azoknak be kell zárniuk, mert nem lesznek majd ezek a finomítók eh, versenyképesek a harmadik országokban lévő finomítókhoz képest. A környezetvédelmi kritériumok vagy a szociális kritériumokat ott nem tartják be, és ez ki fog majd hatni az ipari politikára is Európában, hiszen meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen fajta ipart szeretnénk Európában. Ebben a jelentésben utalnak a finomítókra, úgy gondolom azonban, hogy ezt a témát sokkal komolyabban kellene megmutatnunk. A másik aspektusom az a belső piac. Itt teljes mértékben egyetértek a kolléganőmmel, aki egyértelműen a belső piaci aspektusok tisztázásra helyezte a hangsúlyt. A hálózat nélkül a belső piacon nem tudunk hatékonyabbak lenni, és nem tudjuk csökkenteni a költségeket, de a fogyasztói okot azonban teljes mértékben figyelmen kívül hagyták. Az energia árak gyakorlatilag más, más, másodrendű, vagy egy másfajta adózásra mentek át, vagy adó nem mi alakultak át. Több kolléga is utalt arra, hogy ez ebben a jelentésben a gazdasági jelentés nem elegendő, nem kielégítő pluszban kell még elemezni a keresletet, de a kínálatnál eléggé hiányos azonban az elemzés. Köszönöm. Köszönöm, Skinner kolléga. Yeah, I don't think I asked for the floor, but it's very kind of you to give it to me. Um... Nem kértem szó, de nagyon kedves, hogy megadta elnézést, akkor beleestem ebbe a csaptába. Shadow kollégája szó az utolsó felszólaló. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Idéznék Barak, idézném Barack Obamát 2009-ben, azt mondta, hogy megvan a választásunk, vagy mi leszünk az olaj első számú importőre a világban, vagy pedig a tiszta energia eh, első számú importőri leszünk a világban. a lehető legjobb lehetőségeket meg kell ragadni, és a nemzetne az a nemzet, amely a tiszta energiát tudja megvalósítani, az lesz a 21. század vezető nemzete. Természetesen elmondható, hogy megújuló energia terén mindig többet lehet tenni. Nekem az a benyomásom, hogy hogyha egy kicsit vissza mennénk a múltba, meghátrálnánk, ugye beszélünk a palagázról és más hagyományos energiákról, a nemzetközi szinten pedig ott vannak a kínaiak, egyre nagyobb a verseny a megújuló energiák terén. Japán úgy szintén folytatja az atomenergia termelését, és látjuk azt, hogy 184 milliárd euróval függünk a, a világ különböző térségeitől, nem veszük figyelembe azt, hogy itt munkahelyeket lehetne létesíteni, hogy mennyire fontos lenne a helyzeten javítani, hogyha azt vesszük alapul, hogy mi is a helyzet, akkor azt látjuk, hogy Európában jelenleg 15 millió munkahelyet vesztünk el, hogyha mondjuk 30 ezer euróval vesszük a munkahelyeket alapul. Köszönöm. Bardzo, bardzo przepraszam, że nie byłam na Köszönöm szépen, elnök asszony. Sajnálom, hogy nem voltam itt a szavazás alatt, de egy másik bizottságban szavaztam. De ez egy nagyon nehéz feladat meghatározni a célokat, vagy egy nagy célt mondjuk 30-40 évre előrevetítve, ugyanis nem tudjuk, hogy mi történik még addig, de úgy gondolom, hogy kulcsfontosságú ebben a jelentésben az pontosan, hogy nyitott többféle megújuló energia felé, különböző innovációk felé, az Európai Unió az innováció innovatív megoldásokra sokkal többet szeretne költeni, de meg kellene nézni, hogy milyen lehetőségeink vannak, meg kellene nézni, hogy a kutatók, a tudósok mit is terveznek az energiaágazatban lesz-e több e, pénz például az energiával kapcsolatos projektek megvalósítására. Tehát vigyázni kell, hogy ne hát, hátráljunk meg. Én úgy gondolom, hogy a palagáz az nem a múlt, hanem inkább a jövő energiája, mert nem is tudjuk még, hogy milyen lehetőségek vannak ezen a területen. Maradjunk nyitottak, hagyjuk nyitva ezt, ezeket a lehetőségeket, és többféle energia forráson lehet majd a továbbiakban dolgozni. A második megjegyzésem ugye ezzel az ütemtervel kapcsolatosan ezeket össze kell kapcsolni a nemzeti ütemtervekkel a tagállamokban. Nem lehet egységesíteni, nem, ez nem egy egységes ütemtervre van szükség. Tudjuk azt, hogy mennyire különbözőek a tagállamok. Aztán ott van a széndiokszid mentesítés. Itt is nagyon nagy különbségek vannak tagállamonként. Végül pedig az Európai Bizottság meg megszervezett egy felülvizsgálatot, a, egy peer review-t, egy értékelést, de a, ennek eredményeit nem igazán használták fel. Nagyon értékes konklúziókat lehetett volna bevenni a jelentésbe. Jó lenne, hogy a mi ütemtervünk be bevesszük ezeket az értékeléseket. Köszönöm szépen a bizottság képviselője kapszót. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Viel... Nagyon szépen elnök asszony, köszönöm szépen Cavella asszonynak és köszönöm az árnyék jelentéstevőknek is a hozzászólásaikat. Számunkra rendkívül nagy segítséget jelent ez a mai vita, illetve jelentés is a jelenlegi formájában. A 2050-es úti tervről beszélni kell, ez a célja, viszont nem arra vonatkozik, hogy mi fog történni 2050-ben, hanem hogy mi fog történni majd az odáig vezető úton. Az energia befektetések nagy része hosszú távú, már most kell ezekről dönteni, és ezért részletesen elemeztük ezt különböző forgatókönyvek alapján, hogy mit lehetne tenni. A helyzet a tagállamokban nagyon különböző, az energia mix az energiatagállamok illetékességi körébe tartozik, mégis a forgatókönyvek segítségével a no regret opciót is felvázoltuk, ami, amit itt önök is üdvözöltek. Szükségünk van a megújuló energiaforrásokra, az energiatékonyságra is szükségünk van, de az infrastruktúra és a belső piac is kell. Ezért az Európai Bizottság az utatervvel kapcsolatban három közleményt is kiadott, illetve ki fog adni. Az egyik már megvan a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatban. A következő a belső piacról fog szólni az ősszel. Plusz lesz még egy elemzés is tagállamonként, sőt lesz még az év végén, illetve jövő év elején egy közlemény a szénbefogásról és tárolásról a CCS-ről. A 2000 ötves útitáv kapcsán elmondhatom, hogy minél konkrétabb lesz a jelentés, annál jobb számunkra. A következő lépés, ahogy mondtam, amit előkészítünk, a 2030-as úti terv, ez a jövő évben fog majd elkészülni, ezt már elmondtuk. Megvizsgáljuk, hogy mire van szükség, további elemzéseket fogunk végezni, hogy a 20-20-20 célok hogyan valósultak meg, és mire lesz még szükség. Ma azonban a 2050 úti tervről szólt a vita, az önök véleményét figyelembe vesszük, és abban is meglapottunk, hogy lesz még egy meghallgatás, és, és az Európai Bizottság is aktívan részt vesz majd ezen. Köszönöm. Grát. Köszönöm szépen. Most pedig visszaadom a szót a jelentéstevő asszonynak, hogy zárja le a vitát. Köszönöm szépen, elnök, elnök asszony. Köszönetet mondok minden kollégának a nagyon konstruktív javaslatokért. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, egy dologra szeretnék emlékeztetni. egy jelentést kell, meg jelentést kell az ITRE a mi bizottságunk nevében elkészíteni. Ugye itt iparügyekkel, energiával foglalkozunk, kutatással és fejlesztéssel is, mondja az elnök asszony. Tehát be kell vallanom önöknek személyesen, hogyha nekem be kellene ruháznom, be kellene fektetnem energiába, kutatásba, fejlesztésbe, és hogyha elolvasnám ezt a szöveget, amelyet én mutattam be most itt önöknek, nem lennék biztos abban, hogy mint befektető, mint beruházás, tudnám, hogy mennyit és hová kell beruháznám, beruházni. Nagyon nehéz megtalálni a, a módját, hogy egy reális szöveg szülessen, és hogy ebből a szövegből olyan ö, mutatásokat kapjanak az emberek, olyan ö, ö, jelzéseket, amelyekből tudnák, hogy mely energiákba ruházanak be. A módosítókkal kapcsolatosan egy elég korlátozott a lista, már csak azért is, mert a szöveget is korlátozni kellett. Tehát ezek a módosítók javíthatnak a szövegen, természetesen számítok a támogatásukra is, és a az önöktől várom a módosítókat annak érdekében, hogy a végén egy olyan szöveg szülessen, amely egy reális szöveg, és való is, valós válaszokat, pontos válaszokat ad arra, hogy mire is van szükség um, az európai energiaügyi piacon. Tehát itt konkrét, precíz javaslatokra van szükség. Ők itt beszéltek rugalmasságról, én, nekem lenne egy kérdésem, mert csak azért is, hogy megint, hogy továbbra is reális legyek. Hogyha megnézzük a világhelyzetet az éghajlatban például, mit, mik az alternatívák, mit lehetne tenni? Ez a kérdésem, én, hogy mindenki értse meg ebben a szövegben nagyon világosaknak kell, hogy legyünk az átmeneti szakaszsal kapcsolatosan, nevezetesen, hogy egy közbenső első szakaszban mivel is kell foglalkozni, ugye hát a 2030-2050 szóló időszakra. Kidolgoztuk egészen 2050-ig az energiaügyi célkitűzéseket. De lesz egy átmeneti időszak, és nem szabad figyelmen kívül hagyni más energiaforrások felhasználását annak ellenére, hogy mi meghatároztuk a 2050-ig az ütemtervet. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a gázt például, és hogyha vannak más európai energia források, Aztán beszélünk majd a palagázról is, de vannak új forráshelyek is, például gázlelőhelyek, vagy olaj, olaj lelőhelyek. Az olaj ugye sem valami olyan, hogy, hogy csak, csak úgy egy, egy má- mágikus módon majd eltűnik hirtelen, eltűnnek hirtelen az olajlelőhelyek. Nem, a gazdasági, a, sőt azt is mondanám, hogy a kulturális szintektől is függ a helyzet. Ugye itt Európában vannak olyan tagállamok, amelyeknek nagyon nagy szüksége van, nagyon nagy a keresletük és kulturális szinten azonban egy kicsit hátrább vannak még, például a környezet védelem terén. Tehát az ökológiai feltételeknek szintén részét kell, hogy képezzék a, a, az oktatásnak, nevelésnek. Ugye 27 tagállamról van szó, amelyek különböző gyorsasággal haladnak 2050 felé a célkitűzéseket pedig be kell valósítani. Hát ez, ezek a, ez a, az irány. Meg kell határozni egy olyan energiapolitikát, amely alapvető szerepet játszik a túl, az, az európai polgárok életére és túléléséért. Nem lehet megengedni azt a luxust, hogy különböző energi magatartással lépjenek fel e- az energia területén. Végül pedig kérem az önök segítségét annak érdekében, hogy egy világos szöveg szülessen meg. Meg kell érteni azt is, hogy szükség van az értékelésre is, sőt, hát nagyon-nagyon is szigorúan kell értékelni azt, hogy mindez reálissá váljék az ütemterv során 2050-ig, és reméljük, hogy reálisan tudunk mindez hozzá állni. Köszönöm szépen! a koordinátorok arra döntöttek, hogy lesz 10, szeptember 18-án egy meghallgatás 15 órától, és a módosító indítványokat szeptember 19-e szerda 12 óráig lehet benyújtani. Okay, the next item is the budget 2013 exchange. A 2013-as költvetésről lesz szó. Most a következőkben, és meg is adom a szót a jelentéskészítőjének, aki nem más, mint Kófer úr. a szó, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. If you're not interested in the budget, Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy van egy kis hiba itt. Azért, mert én részt vettem ezen szabizottság részéről a költségvetési tárgyalásokban tavaly és tavaly előtt, de nem emlékeznék arra, hogy a helyzet ennyire nehéz lett volna, mint amennyire most az tűnik. E, és szeretnék mindenkit arra emlékeztetni, az elnök megszakítja. Tudna várni egy pillanatot? Hölgyeim és uraim, hogyha nem kívánják követni ezt a vitát, akkor kérem csendben hagyják el a termet. Büti Kófer úr így elmondhatja szépen a mondandóját. Tessék, folytassa. Call. Igen, arra kérem a kollégákat, hogy figyeljenek egy kicsit, arra, hogy hol is tartunk, és uh, ahogy én látom, nagyon nehéz feladat előtt vagyunk. Az Európai Bizottság a költségvetés tervezetét áprilisban fogadta el inflációs szinten tartotta a kötelezettségeket, és növelte 8%-kal a kifizetéseket, annak érdekében, hogy az előző év, illetve a jelen évi szerződéses kötelezettségeinek meg tudjon felelni az egy A fejezetben, amely a mi illetékességi körünkbe tartozik. Ez a versenyképesség növekedés foglalkoztatás témaköre, itt a növekedés kötelezettségvállalásban 4,1% lett volna, a kifizetéseknél pedig 17,1%. Ez tükrözi ezt a valóságot, és így is le vagyunk maradva a kifizetésekkel a szerződéses kötelezettségeink területén. 6,1%-ot akartak növelni, és a szép esetében, a versenyképességi eh, mm, projekt esetében 7% volt a növekedés. Ez már alacsonyabb, mint a jogi alap, a szép és az, eh, az FP7 esetében. A Koreper találkozója után a költségvetés tervezet a tanács álláspontja szerint az egyel fejezetben 4,1% helyett a kötelezettségvállalásoknál csak 1,5% lesz, és 17,5% helyett a kifizetéseknél csak 1,04% lesz, ami azt jelenti, hogy a tanács szerint az infláció felével lehet növelni a költségvetést. A csökkentés a fizetéseknél, a SZIP programnál mintegy 40%-ra fog rúgni a jelenlegi tervezethez képest, amit a bizottság készített és a kötelezettségvállalásoknál a csökkentés 10 százalék lesz, a fizetéseknél 23 százalék lesz a pénzügyi eszközök tekintetében a szintnél. Ez teljes mértékben ellentétes a, azzal a növekedési paktummal, amit a kormány is alapfő fogadtak el nemrégében. Ők azt akarták, hogy jobban, még jobban lehessen a kutatást fejlesztése befektetést is támogatni, és azt kérték, hogy innovatív KKV-kat lehessen támogatni, és most pedig egy olyan költségvetést adnak, amely jel még nem is lett megválaszolni egyetlen ezeket a célkötőzéseket. A SZIP pénzügyi eszközének csökkentése folytatódni kell, hogyha ezt jóvá hagyják, ahogy ezt a tanács akarja, és ez károsan foghatni a KKV-k piacra lépésére, pont akkor, amikor legjobban szükségük van erre. A SZIP kifizetések csökkentése ahhoz vezethet, hogy a teljes program végrehajtása össze fog omlani. Az Európai Bizottság is elemezte a helyzetet, a kifizetési e, előirányzatok, amiket a tanács javasolt, azt már jövő év májusára fel fogják használni. A Lavia jelentésben amit a parlament elfogadott a trialógus tárgyalások alapjaként. Ebben mindannyian amellett szavaztunk, hogy erősen védjük meg az jövő évi költségvetés erőforrásainak megfelelő szintjét. Megszavaztuk azt, hogy felelősségteljesen lépünk fel és tartózkodunk attól, hogy mesterséges csökkentéseket alkalmazunk, főként annak érdekében, hogy figyelembe lehessen venni azt, hogy mire van szükség ahhoz, hogy el lehessen érni az Európai Unió célkötőzéseit, kötelezettségvállalásait, és hogy növekedést, a versenyképességet, a munkahelyteremtés lehessen előtérbe helyezni, főként a KKV-k és a fiatalok számára a 2013-as költségvetésben. Ezen célok egyikét sem lehet elérni a tanács által javasolt költségvetés tervezettel. Úgy vélem, hogy Egyértelmű alternatíva áll előttünk, vagy megadjuk magunkat, akkor azonban felelősek leszünk mi is abban, hogy a KKV-kat, illetve az európai versenyképességet a krízis idején cserben hagyjuk, vagy pedig egy nagyon komoly harcot fogunk folytatni a költségvetésről a tanácssal. Egyértelműen ez nem csak a jelentés készítőtől, ettől a szabadságtól függ az, hogy melyik utat választjuk, de nem igazán tartom ösztönzőnek azt, hogy azt látjuk, hogy ilyen kevés kollega fontolja azt, hogy fontos ez a kérdés, és el sem jött meghallgatni ezt a napirani pontot. Nem akarok én most magán harcokba bocsátkozni, nekem minden jó. Nekem az is jó, hogyha látjuk ezt a nagy eh, eh, érdektelenségeket politikai, nekem is rendben van, viszont én mégiscsak jobban tartanám azt, hogyha összefognánk és megpróbálnak elkerülni ezt a hihetetlenül negatív hatást, amit a tanács költségvetése jelenthet. Az árnyék jelentéstevő felé már jeleztem, hogy milyen fajta változtatásokat fogok javasolni a költségvetés tervezetben. Nem akarom visszaállítani az összes eredeti bizottsági javaslatot, sőt, bizonyos dolgot hajlandó vagyok fel is adni, de vissza akarom állítani azokat a költségvetési sorokat, amelyek a kutatásfejlesztéshez, illetve a KKV-khoz kötődnek. Úgy gondolom, hogy ennek kell lennie a kiinduló pontnak, és ehhez kell ragaszkodnia a szakbizottságunknak. Én ezt szeretném támogatni. Most pedig a eh, költségvetés előkészítése nehéz lesz, Azért, mert mindannyiunkra szükség lesz szeptember 3 hogy szavazzunk. Nem lesz idő arra a nyár folyamán, hogy találkozzak az árnyékjelentéstevőkkel, a képviselők augusztus 21-ig adhatnak a módosítókat ezen jelentéssel kapcsolatban. Még néhány szót a kísérleti projektekről. Hét kísérleti projektet javasoltak a szakbizottságunk tagjai. Három ezek közül szabad utat kapott az Európa Bizottság részéről, és azt javasolnám, hogy a szakbizottság a későbbiekben szavazza meg ezt a három javaslatot, amelyek megkapták a pozitív értékelését a bizottságtól. A többi kísérleti projekt kevésbé kapott jó értékelést, ezeket inkább kihagynám elnök. Köszönöm szépen. Az árnyék jelentéstevők, az EPP és a szocialisták nincsenek itt. Skinner úr, ha szót kér, tessék, öné a szó úgy gondolom, hogy Bütikofer úr kitűnően felvázolta, és nagyon érdekesen felvázolta, és elég súlyosan megmutatta az aggájait, és nagymetében ösztözöm az ő aggájaiban, főként a növekedési munkájteremtési program kapcsán. Én egy olyan gazdasági irányzatot képviselek, amely azt mondja, hogy igenis be kell fektetni még a gyengébb, vásár, a gyengébb gazdasági időszakban és úgy gondolom, hogy bizonyos területeken képesnek kell lenni költeni, például a kutatásfejlesztés területen, tehát arra kérném Bitikoffer urat, hogy folytassa a harcát, annak ellenére, hogy ilyen kevesen vannak most jelen a szakbizottságban. Meg vagyok arról győződve, hogy a sok szent tehén, amely nem szerepel a jelentésben, annak esetében is szeretnénk ezt a fajta harcot. Nem szabad reményt veszítenünk, úgy gondolom, hogy a gazdasági szervezettságban is küzdenek. Úgy gondolom, hogy van egyfajta realizmus, de tudnunk kell azt, hogy a parlament bizonyos oldaláról szükség van a befektetésekre, a megszólítások idején, csak úgy lehet kilábalni a csapdából, hogyha befektetünk és többet költünk. Tehát úgy gondolom, hogy a parlamentnek hangsúlyoznia kell, hogy ezt a dolgot vissza kell helyezni a, a napirendre. Inkább administratív csökkentésre van szükség, nem pedig projekt alapi csökkentésre, mert erre szükség van a jövőnkbe való befektetés szempontjából. Thank you, Mrs. Köszönöm szépen, Skinner úr. Most akkor én adom meg a magamnak a szót, mint az áldányék jelentéstevője. Nagyon világos prioritásaink vannak a költségvetéssel kapcsolatosan először is alá szeretném húzni azt, hogy a költségvetési óvatosság, amelyet láttunk a tagállamokban, hát ezt ugye valahol tükrözni kellett a költségvetés, az EU-s költségvetésben is. Az egy elég nagy provokáció lenne, hogyha a nemzeti költségvetésekben csökkentés van, és az EU költségvetésében pedig, költségvetés pedig növekszik. Ugye a fiskális konszolidációra szükség van, de intelligens módon kell a költségvetési csökkentést is megvalósítani. Ugye a kutatás, a KKV-k, a fejlesztés, ezek a, az alapjai a jövőnek, a gazdasági növekedésnek. Ebben mindenki megegyezett. A, bizottság azt javasolja, hogy minden költségvetési sorban legyen valamennyi növekedés, de mindenképpen prioritást kell élveznie a kutatás és fejlesztésnek. Most hogyan is lehet elkölteni a pénz, pénzösszegeket, ez az következő keretet kell már alapul venni, a különböző szakadékokat be kell tömni, itt például a piacok és a kutatásfejlesztés között, aztán be kell vonni a magántőkét is, kísérleti projektek vannak, ugye a 2013-as költségvetésben már az euró kötvények témáját is bevették, fontos a jövőre vonatkoztatva a beruházások növelése, a, a piaci megközelítés az EU politikáján belül. Ennyit akartam mondani, Bütikhofer úr akar -e reagálni? Nem, előbb a bizottság képviselője kapna szót. Nél nem nincs eh, itt senki a bizottságtól? Jó, akkor Bütikhofer úrnak adom vissza a szót. I don't think this is an... Azt hiszem, hogy úgy tűnik, hogy nem fontos ez a téma. Úgy tűnik, hogy nem fontos ez a téma. Rendben van, akkor mondja az elnök. Hát akkor majd szavazzunk, ez pedig, a szavazás pedig szeptember 3-án lesz. A módosítók benyújtásának határideje pedig augusztus 21-e, hogy ezt Bütikofer úr is mondta. Jó, rendben van, köszönöm szépen. Most pedig visszaadom Szátori asszonynak az elnöklést. Bene. Köszönöm szépen Stavros Malasz úrnak, a ciprusi egészségügyi miniszternek, aki a kutatási tárcáját is felelős. Köszönöm, hogy eljött, és itt természetesen a kutatási tárcát képviseli. Köszönjük a részvételét, a jelenlétét. 45 percünk lesz a vitára, úgyhogy lehetőségünk nyílik jól megismerni az új ciprusi elnökség kezdeményezéseit, és feltehetjük a miniszter úrnak az összes kérdésünket is. Tehát 10-15 percet adunk a miniszter úrnak, aztán következnek a kérdések. Köszönöm szépen még egyszer, miniszter úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát nagyon érdekes a kutatási téma. Jobb lenne, hogyha még több időnk lenne. Az Európai Parlament tisztelt tagjai, hölgyeim és uraim, nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt megjelenhetek az ITRE szakbizottság előtt, és bemutathatom a ciprusi elnökség programját és prioritását a kutatás és innováció terén. Amikor erről a témáról vitát indítunk, nem szabad elfelejteni a Lisszaboni 2011-es nyilatkozatot. Európát természetesen a legdinamikusabb kontinensé szerettük volna tenni, azonban mm, most 11 évvel később a legtöbb társadalom nehéz válságban van. Az új 2020-as stratégia az innovációt az új stratégiának a központi helyére helyezi olyan mm, megfogható politikai üzeneteket szeretne közvetíteni, amely elősegíti a polgárok számára a beruházást a kutatásba, a fejlesztésre. A ciprusi elnökség egy nagyon kényes időszakban vette át az elnökséget, és most folyik, folynak a tárgyalások a az új keretről, a 2020-as stratégiáról, a kutatásra a fejlesztés terén. Tudomásunkról vettük, hogy mennyire fontos ez a feladat. Folynak a tárgyalások mind a tanácsban, mind pedig az együttműködés során az Európai Parlamenttel, ami a 2020-at illeti. A, ez az első számú prioritásunk. Három más témára is szeretném hangsúlyt helyezni, nevezetesen az Európai Innovációs és Technológiai Intézet, ez az IIT, szintén része ennek a stratégiának, aztán a kutatás, az európai kutatási terület, valamint a kutatás és innováció terén való együttműködés. A 2020-as évet előre vetítve a jogalkotási javaslatokat illetően a tanács egy folyamatos megközelítést kíván megvalósítani. Csomagokat fogad el, tehát ilyen típusú a megközelítés. Már a Dán elnökség is elindította ezt a munkát. Egy általános megközelítési programot szeretnék mi is folytatni, amelyet a Dán elnökség már a múlt évben elkezdett. Az eredeti javaslathoz képest új javaslataink vannak, ambiciózusabbaknak kell lenni, a KKV-kat sokkal inkább be kell vonni ebbe a folyamatba, itt is 20%-os növekedése van szükség, aztán horizontális témák is vannak, amelyekkel foglalkozni kell. Madurel jelentéstevő asszony szintén a jelentésében ír számos olyan témáról, amelyekről a tanács és a bizottság is szól. A megnövekedett költségvetés szükséges lenne a tevéves pénzügyi kerettet figyelembe véve, a különböző specifikus programokban való részvétel is növelni kell. Két jelentős jogszabály létezik ezen a területen. Az együtt, az egyszerűsítés az egyik legfontosabb terület. Az évek során ez egy folyamatos követelmény volt, és az Európai Parlament is szólt már erről Cavallo asszony jelentésében. Az ilyen egyszerűsítés egyes számú célja az, hogy az administratív terheket csökkentsük a részvét, részvevők számára. Ezen kívül még fontos a pénzügyi hibák elkövetésének a minimálissá tétele fontos a bizalom és az ellenőrzés. Annak érdekében, hogy elérje ezeket a célokat, a bizottság javaslatot tett egy egyszerűsítési csomagra, amely e, lehetővé teszi a részvevőknek, az érintetteknek és a jogalkotóknak is az egyszerűbb munkát. Ami a javaslatokat, az ajánlásokat illeti, figyelembe kell venni, hogy ez, ez a vita egy nagyon bonyolult vita, és figyelembe kell venni a szoros együttműködést a különböző területeken a pénzügyi szabályozók és a delegált szabályozók területén. A ciprusi elnökség megértette azt, hogy mennyire fontos a az egyszerűsítés és a 2020-as évre elővetítve biztosítani kell a jobb részvételt a az európai gazdaságban a programok megvalósítása terén is fontos a javítás. Szeptemberben a tanács foglalkozik ezzel a témával. Egy informális találkozó lesz a jövő héten Nikoziában a kutatási miniszterek részvételével. Ott is szó lesz ezekről a kérdésekről, a kutatás finanszírozásáról, és októberben a tanács is visszatér erre a témára. A specifikus programokat illetően ez egy keretprogramot jelent, olyan keretprogramot, amelyeket, programokat, amelyeket finanszírozni szeretnénk 2020-ig. Azt látjuk, hogy nagyon sokrétű javaslatot kaptunk Kárványó asszony jelentésében is, és az őszi értékelés is nagyon fontos lesz a ciprusi elnökség a specifikus programokkal kapcsolatosan is el szeretne érni egy átfogó megközelítést a decemberi záró tanácsi ülésen. Ugye az atomenergiával kapcsolatos dosszié egy nagyon kényes dosszié, sokkal nagyobb nukleáris biztonságra van szükség. Itt van az ITER program, aztán az MMF keret. Tehát ebben a dossziéban egy részleges, de általános megközelítést szeretnénk kidolgozni a decemberi tanácsi ülésre. Az Európai Parlament is foglalkozik ezzel a témával, és a szakbizottság véleményét is várjuk októberre. A második prioritásunk az Európai Innovációs Technológiai Intézet feladata ez az intézet integrális részét képzi a 2020-as stratégiának, a fenntartható gazdasági növekedés, a versenyképesség terén fontos összekapcsolni a mindezeket a dimenziókat az oktatási dimenzióval. Az intézet nek feladata, hogy integrálja a tudással kapcsolatos feladatokat az oktatás, a kutatás, az innováció terén. Az eredmények is arra mutatnak, hogy nagyon nagy lehetőségek vannak a jövőbeni fejlesztés szempontjából az intézet számára. Az önök jelentéstevői Lambert asszony és a kollégája már megvizsgálták a különböző rendelkezéseket, például a kormányzási modellt, a szinergia lehetőségeket, a 2020-as stratégiát illetően. Mindez szoros kapcsolatban van a többéves pénzügyi kerettel is, amikor további lehetőségekről beszélünk, figyelembe kell venni a már meglévő rendszereket. A, az elnökségünk során szeretnénk az intézetet érintő jogszabályjal is foglalkozni, és decemberben lesz egy elnöki konferencia november 8-án és 9-én ezen a konferencián is az a prioritásunk, hogy az európai kutatási területet fejlesszük. A kutatás és az innováció finanszírozásának 95%-a tagállami szinten realizálódik a transnacionális együttműködés, a munkaerőpiac megnyitása a kutatók számára, a tudás, a kutatással kapcsolatos területek átadása is ezekhez a területekhez tartoznak. Ez egy nagyon grandiózus elképzelés, és a tanácsi ülésen fogunk beszámolni majd az eredményekről. Nem csak arról van szó, hogy lehetőségeket nyújtsunk, hanem az innovációt, a fejlesztést is növeljük. Figyelembe kell venni azt, hogy egyes tagállamok agodnak bizonyos programok megvalósítása terén, földrajzi megfontolások miatt is. A eszmecserét fogunk a miniszterekkel mm, elindítani az októberi tanácsi ülésen. Lesz egy konferencia Cip- Cipruson, Nikosziában november 14-én, és erről is beszámolunk a tanácsi ülésen majd. A következő prioritásunk a nemzetközi együttműködés erősítése minden területen. Itt elsősorban az euró mediterrán térségre vonatkoztatva a technológiai, innovációs kooperáció, együttműködés harmadik országokkal is szintén az egyik célkitűzése a 2020-as stratégiának. Úgy gondoljuk, hogy a nemzetközi együttműködési aspektusokat minden területen meg kell erősíteni a 2020-as évre előre vetítve a bizottság a közleményét októberben fogja kiadni, és a decemberi tanácsülésen vitatjuk meg a témát. Szó lesz a különböző opciókról, a nemzetközi együttműködésről, a kutatás és az innováció területén speciálisan az euró-mediterrán térségre vonatkoztatva a földközi tengeri országok is nagyon sokat segíthetnek a gazdaságuk fejlesztése terén. A jelenlegi helyzet, egy politikai instabil helyzet az euró-mediterrán térségben, fontos a helyzetet stabilizálni a földközi tengeri partner országokban, és segíteni kell a gazdasági növekedést, a az adott térség politikai fejlődését. 2007-ben indult ez a folyamat, az Euromed konferenciák akkor indultak, a múlt évben Barcelonában folytattuk a munkát a miniszterekkel, a különböző régiókat érintő együttműködési programokat szintén növelni lehet, a 185-ös cikk értelmében a jövő héten lesz a versenytanácsnak egy ülése, amely foglalkozik a témával. Hölgyeim és uraim, tudjuk, hogy egy a, a keret, hetedik keretprogram az átmeneti időszakban lehetővé kell, hogy tegye a lehetőségek fejlesztését. Persze az idő nem igazán nekünk kedvez. A következő hónapban mindenképpen olyan megállapodásokat kell kötni, amelyek könnyítik a jövő évi munkát is. Természetesen nagy örömmel várom az önökkel való együttműködés konstruktív módon. Azzal zárnám le, hogy a kihívások, amelyek előttünk állnak, nem arról szólnak, hogy meg kell győzni az európai polgárokat arról, hogy mi valójában azt fogjuk tenni, amit hiszünk, de egy, a gazdasági növekedést kell tényleg biztosítani. Fontos a szolidaritás, fontos a legjobb tapasztalatok végrehajtása, és arra van szükség, hogy az európai integrációt erőteljesebben támogassuk. A nehézségek ellenére támogatni kell ezt az utat, és nem szabad elfelejteni ezeket az alapvető elveket. Köszönöm szépen a figyelmet. Grazie, Köszönöm szépen, miniszter úr. Köszönöm a felszólalását, és már is megadom a szót a kollégáknak. Ferreira de Campos úr szó legelőször. Köszönöm, elnök asszony. Miniszter úr, miniszter úr. Szeretném megköszönni önnek az egyértelmű beszámolóját. Köszönöm a pontos fogalmazást, amikor bemutatta számunkra a prioritásokat. És szeretnék köszönetet mondani azért is, mert jelezte, hogy gyorsan, vagy legalábbis határidőkön belül el kívánja fogadtatni az Horizon 2020-as vagy 2020-as javaslatot. A mi szakbizottságunk számára ez nagyon fontos. Úgy gondolom, hogy jó lesz az együttműködésünk. Három kérdésem lenne önhöz. Miniszter úr, a szakbizottságunkban néhány kolléga szkeptikus, kételjeik vannak az EIT programmal kapcsolatban. Lehet, hogy a múltban ez a program nem megfelelően teljesített. És láttuk, hogy a bizottság meg többször özte az EIT program finanszírozási keretét, de valójában még soha nem magyarázta meg senki, hogy ennek mi az oka. Miért emelték meg a finanszírozási keretet? Ön azt mondta, hogy az egyik prioritása lesz ez a program. Megkérdezném, hogy ön számára is aggályos -e ez a helyzet. Második kérdésem, melyek azok a javaslatok, amelyeket a ciprusi elnökség során tenni kíván a kis és közepes országok kutatási, európai kutatási finanszírozáshoz való hozzáférésük növelése érdekében, konkrétan az Horizon 2020-as témával kapcsolatban. Nagyon jól tudja ön is, hogy régóta nem megoldott ez a kérdés. Nehéz megállapodásra jutni a források tekintetében, a források elosztása tekintetében részben iparfejlesztési kérdéshez tartozik, ez részben szellemi tulajdonjogokhoz, de hiányzik egy aktív szakpolitika ezen a területen, és enélkül viszont a nehézségeket nem tudjuk megoldani. Harmadik egyben utolsó kérdésem. Közösségi források felhasználása a tudományos, kutatási, innovációs finanszírozás megerősítésére. A javaslatot jól fogadták, főleg azok az országok, amelyekben már létezik infrastruktúrális program, és amelyek föl tudják használni a program nyújtotta lehetőségeket. Viszont a Régiók Bizottsága és az Európai Parlament is kritizálta a javaslatot, hiszen véleményünk szerint a befogadás és a régiós fejlesztési céloktól lehet, hogy el fogunk távolodni ezzel az eszközzel. Tudjuk, hogy ön számára ez prioritás, fejlődés, mediterrán országokkal, kelet-mediterrán országokkal való együttműködés, ami abszolút dicséretes részünkről Európa érdekében, de szeretném tudni a véleményét erről a konkrét kérdésről is. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Rode kolléga. Thank you. I actually don't... Köszönöm szépen. Nincs kérdésem, csak szeretnék köszönetet mondani miniszter úrnak. Rendkívül kompetens, egyértelmű és ambiciózus beszámolót hallottunk, sőt ez volt a legambiciózusabb, amióta a ciprusi elnökség tagjait meghallgatjuk. Úgyhogy nagyon sok sikert szeretnék kívánni önnek az elnökség alatt, és várom, hogy együtt tudjunk dolgozni. Köszönöm. Köszönöm, elnök helyettes úr. Johnson képviselője a szó, tessék. Eh, herr miniszter, Jaska, ska också... Köszönöm szépen. Én is eh, szeretném egyetértésemre biztosítani, és eh, én is köszönöm szépen a beszédét arról, hogy mik a terveik az elnökség alatt, és hogy örülök, hogy nyíltan beszélt azzal, hogy mi mit teszünk a parlamentben a 2020-as stratégia kapcsán. Az de nevében szólok most hozzá, és szeretnék néhány pontra rámutatni, de még ezelőtt szeretném a kutatás kérdését felvetni, hogy hogyan tudnánk itt együttműködni, és főként az Euró földközi tengeri térség területén. A STOA panelt képviseltem a barceloniai konferencián az Európai Parlament részéről, és eh, a svéd állampolgárok választottak meg engem, és mégis nagyon fontos az, hogy széles körül legyen az együttműködésünk, hogy eh, volt egy ilyen fajta együttműködés a balti tengertérségében is, és ennek köszönhetően képesek voltunk előre mozdulni olyan országokkal, amelyek most már tagállamok, de Eh, ez nagyon jó volt arra, hogy kiszélesítsük az működésünket a határékony belül és azon kívül is. Tehát mindenképpen támogatom ezt. Nagyon jók ezek az együttműködések, ezek a fajta eh, cserék, és azt hogy egymástól tudunk tanulni. Ez egy jó modell a jövőbeli munka számára, és teljes mértékben támogatom azt, hogy a földközi tenger térségén eh, is kiterjesszük az együttműködésünket. A 2020-as horizontot illetően ön beszélt a részvételről korábban. Ezt illetőleg szükség van arra, hogy figyelembe vegyük azt a tényt, hogy voltak olyan kérdések, amelyek, amelyeket önök is szeretnének érinteni az elnökségük során, én ezt üdvözlöm, és tényleg várom a javaslataikat, illetve az ezt övező vitákat majd. A politikai frakcióm részéről bizonyos módosítókat nyújtottam be. Azt mondtam, hogy fontos beszélni a részleteli szabályok elveiről. Most már vannak jelentéstevő képviselők. Nagyon fontos, hogy a szabályokkal kezdjük, de biztosítani kell azt, hogy ennek milyen kihatásai vannak. Néhány modellek, néha modellekre is szükség van, hogy lássuk azt, hogy mindez hogyan fog a gyakorlatban működni. Ezért fontos az, hogy megvizsgáljuk az elveket, az ipar képviselői, is beszélni, beszélnek majd erről, a tudományos életképviselői. nagyon sok szakértő beszél majd erről, és nagyon fontos a részvétel, illetve a részvétel egyszerűsítése az, ami lényeges. Tehát mindenképpen várom már az önök véleményét ezzel kapcsolatban. Remélem, hogy sikerül ezzel kapcsolatban előre mozdulnunk. Másik fontos vita, lehet, hogy ez nem fog véget érni az önök elnöksége alatt, de mégis azt kérném, hogy készítsék ezt elő, ez pedig a költségvetési kérdés a Horizon 2020 kapcsán. A bevezető beszédében beszélt arról, hogy milyen célkitűzések, kihívások vannak itt, a fenntartható fejlődés például, és láthattuk azt, hogy tényleg vannak kihívások. A gazdasági válság rendkívül nehézé teszi a helyzetet, és pontosan ezért van szükség egyértelmű prioritásokra. A kérdésem önhöz az, hogy milyen kezdeményezést kívánnak tenni önök elnökségük során annak érdekében, hogy a tanácsban meglegyen a többség amellett, hogy ezt támogassák, és hogy újra felosszák, szétosszák az EU költségvetésében az, az előirányzatokat. Végezetül azt szeretném megkérdezni, hogy az Innovációs Technológia és Intézetről mit gondol. Egy kicsit szkeptikus voltam ezen intézmény költségvetésének növelésének szempontjából. Dolgoztam a dosszín, és egy dolgoztam az iparral is, itt van a KIX is még, tehát szerintem mindez nagyon hasznos. A jelentéstevők itt az Európai Parlamentben ebben értettek azzal, hogy a hat KIX-et ha lehet, horizontális szinten kell megközelíteni, és én is szeretném megközdeni, megkérdezni arról, hogy mit gondol a Kixről, mit gondol a projektek utólagos monitorozásáról, amit mi kezdeményeztünk. Köszönöm, Acsi a szó. Kalimera Szász. Szerintem να καλωσορίσω hogy εγώ Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretném üdvözölni a Stavro Malász miniszter urat. Szeretnék köszöntet mondani neki, mert teljes mértékben és részletesen bemutatta a Ciprisú elnök elképzeléseit a kutatási innovációs területre vonatkozóan. Sok sikert szeretnék kívánni a ciprusi elnökségnek hogy a lehető legjobb eredményeket érjék el, és hogy a fél év végén az legyen a vélemény, hogy Ciprusnak sikerült jól teljesítenie elnöki feladatait. Néhány kérdésem lenne, miniszter úr. Az új 2020-as Horizont program 80 milliárdos kezdeti költségvetéssel rendelkezik viszont ezt a 80 milliárd 6 évre elosztva kell értelmeznünk. 31,7 milliárd a teljes összegből fontos szociális kihívásokra vonatkozik, egészségügy, fenntartható mezőgazdaság, élelmiszerbiztonság, stb. Ez azt jelenti, hogy évi 5,2 milliárd dos keret marad az összes egyéb témára. Százalékos arányban a teljes EU költségvetéshez képest ez egy nagyon alacsony érték. Gondolja, hogy meg lehet emelni ezt az értéket, vagy mit lehet elérni ezen a területen? Hiszen a felsorolt célok eléréséhez biztos, hogy magasabb keretre van szükség. Második megjegyzésem, az Európai Parlamentet a Dán kutatási és innovációs miniszter Esztergárt meglátogatta, és azt mondta, hogy a Dán elnökség azon fog dolgozni, hogy felgyorsítsa a tárgyalásokat, és komplex megközelítést alkalmazzanak a 2020-as Horizont programhoz. 2012 májusig a Dán elnökség ezt ígérte. Megtették, de csak részben. A ciprusi elnökség hogy kívánja követni ezt a kérdést? Utolsó, egy általánosabb kérdésem. Aki nehéz feladatot vállal, fontos feladatot vállal, célokat tűz ki, amik ambiciózusak. A fél év végén mi az, amit ön mindenképpen szeretne elérni. Köszönöm. Köszönöm. Többen nem kértek szót, de Bütikov úr, tessék. Thank you, Chair. I had also... Köszönöm, elnök asszony, igen, kértem szót. Miniszter úr, csak két kérdésem van önhöz. Beszélt arról a reményéről, hogy könnyű lesz az átállás, ön így fogalmazott az FP7-esről a Horizon 2020-as programra. Szeretném megkérdezni ezt a könnyű átállást, hogy képzeli el konkrétan, hogyan lehet ez hatékony? Ha a tanács nem adja meg a szükséges eszközöket ahhoz, hogy akár csak a szerződéses kötelezettségeinket teljesítsük, amelyek az FP7-eshez tartoznak. Ugye jelenleg ez az eset, ön is valószínűleg tudja, akkor ez egy érdekes helyzet. Második kérdésem. Szeretném megtudni, mi a véleménye a KKV-k Horizont 2020-ban való részvételéről csatlakoznék néhány megjegyzéshez, amit portugál kollégám tett. Hosszú ideig folyt a vita egy pontos szintről, kkv számára egyetemen elkülönített finanszírozásra. Mi az ön száma? 0, 10, 15, 20? mennyi pénzt akar elkülöníteni a KKV-k Horizon 2020-ban való részvételére. Szándékában áll-e, hogy a KKV eszközt alássa, hiszen nem biztosítanak számára valós pénzügyi támogatást? Rendben. Ha már senki más nem kér szót, átadnám az szót a miniszter úrnak. Kérem, adjon választ a kérdésekre. Köszönöm. Thank you very much uh, for the very wide-ranging. Köszönöm szépen ezeket a különböző kérdéseket. A legtöbb pontra kihívtak. Kámposz úr kérdése az EIT. Amikor az EIT-ről beszélünk, vagy bármilyen más állami magánegyüttműködésről, akkor mindig van egy nagyobb háttér és egy kisebb háttér. A nagyobb háttér az az, hogy Európában a kutatók nem annyira jók abban, hogy részt vegyenek többszintű együttműködésben a magánszektorral. Ez az egyik leggyengébb pontja az európai tudományos életnek, hogy nem tudják bevonzani a vállalati finanszírozást szemben például az Egyesült Államokkal, ahol sokkal jobbak ebben az EIT, vagy bármilyen más ilyen fajta kezdeményezés, amit a hetes keretprogramba beindítottak, ezek az úgynevezett inkubátorai annak, hogy megváltoztassuk a gondolkodásmódunkat. Tehát megvan tehát ez egy működés elképzelése, tehát szerintem ez a nagyobb háttér, és bármit is teszünk, a programok tekintetén, akkor mindig a magán tőke, illetve az állami tőke együttműködését kell előtérbe helyezteni a kisebb hátteret tekintene, tekintve van 6 kicks, 6 kick, 300 millió euró értékben, és ezek ambiciózus programok. Természetesen hogy mi lesz majd a végén az IT program, az attól függ, hogy milyen lesz majd a több éves pénzügyi keret. Pragmatikusnak kell lennünk véleményem szerint. Igen, úgy gondoljuk, hogy szükség van a félidős felülvizsgálatra, és meg kell vizsgálnunk azt is, hogy az ipar részvétele elérte-e a 75%-ot, és meg kell azt is vizsgálnunk, hogy az első eredmények megjelentek-e, például az oktatással kapcsolatban, de szerintem jobban e, kell dolgoznunk azon, hogy a stratégiát megnézzük, hiszen ez az EIT-nek a lényege, hiszen nagyon kiegészítő módon hat a már meglévő közös technológiai kezdődések szempontjából, amit előirányoztunk a Horizon 2020 Horizon 2020-szal kapcsolatban. Ha például megvizsgáljuk ezt főként az oktatási szektorban, ez egyik pillére a politikának, ha megnézzük a közös technológiai kezdeményeket, akkor itt van egyfajta stratégiai befektetés, tehát egy stratégiai szerepe van az EIT-nek is, és ennek a mértékét majd meg kell vizsgálnunk a költségvetés szempontjából. Hozzáférés, ha jól értettem, akkor a kis és középméretű országokra gondol, igen, országokra gondolt. Ez alapvető kérdés, és ez tényleg körvonalazza ezt a vitát az Európai Kutatási Terület keretében. 2004 óta folyik már ez a vita Európában, Európa bővítése óta állandó vita van arról, hogy eh, az új országok szerepvállalása ugyanannyira sikerese, mint amennyinek kellene lennie. Bármiről is döntsünk, bármiről is döntsünk, ezt a döntést eh, arra eh, építjük, hogy a kiválóságot támogassuk. Ezt a keretprogramot egy lehetőségként, egy kihívásként tekintjük, és struktúrális változásokra van szükség abban, ahogy a kutatásokat, a vállalkozásokat irányítják. Megvan a veszélye annak, hogyha kibővítjük a részvételt, hogy esetleg eltérünk a célkitűzéstől, kohéziós politika. Tényleg itt van szó a működésről. A kohéziós politika minden kis és középméretű ország számára, amelyeknek nincs meg az infrastruktúrája, kapacitása ahhoz, hogy a kiválóságot kiépítse. tényleg a strukturális alapokat sokkal dinamikusabban lehet összekapcsolni, sokkal fokuszabban lehet kihasználni ezt, és a bizottság ezt nagymértékben nyomon követni, mit tesznek a tagállamok itt, hogy kapacitást tudjanak kiépíteni, hogy egy, egy kiválóságot építsenek ki, és hogy részt vegyenek ezekben a programokban, amelyek különböző projekteket tartalmaznak. Tehát a kihívás szót hangsúlyoznám, és a beszédemben is figyelmeztettem erre, és pont erre pontra akartam felhívni a figyelmet. A földközi tengeri együttműködés egyetértek önnel egyértelműen, hogy ez egy politikai kérdés, de gazdasági szempontból is fontos Európa számára. Emlékeznünk kell arra, hogy szomszédos országok vagyunk, szomszédjaink vannak, amelyekben óriási gazdasági együttműködési lehetőségek rejlenek, főként az energiaszektor területén, különböző energiafajták tekintetében. Láthattuk azt, hogy nagyon sikeres kétoldalú kapcsolatok, együttműködések voltak a, az észak-afrikai országokkal, illetve a régi országai között, ezt mhm. szeretnénk kiterjeszteni, és mi ezt semleges politikának nevezzük. Mi, én egy semleges politikáról beszéltem. Ezek olyan területek, amelyek nagyon ö, ö, kényes területek, kényes régiók, és nagyon sok zavar van most ott, nagyon sok eh, minden történik ott. Olyan területekkel kell foglalkoznunk, amelyek kölcsönösen a gazdasági szempontból, és eh, úgy gondolom, hogy így eh, produktív módon tudunk fellépni. Köszönöm szépen Johansen úrnak is a kérdéseit. Remélem, hogy megválaszoltam a kérdését már a korábbi válaszommal. A részleteli szabályokat. Ez a legfogósabb kérdés. Két éve követem már ezt a vitát, és eh, elértünk egy olyan ponthoz, amikor most már döntést kell hoznunk. A részvételi szabályokban van egy-két eh, különös dolog, ezt bizonyára önök is tudják. Meg kell említenem azt is, hogy eh, az elmúlt 12 évben kísérleteztük már részleteli szabályokkal, és eh, ahogy önök is elmondták, meg kell vizsgálnunk a, a mindent átfogó elvet a döntéseink során, és akkor így mindenképpen dőlőre tudunk ö, eh, jutni. Meg kell vizsgálnunk ezt a kedvezményezettek szempontjából is. Derogációkra is szükség lehet. A 6-os 7-es programmal ezt megpróbáltuk megtenni, és láthattuk azt, hogy milyen különböző fajta modellek jöttek létre, de óvatosnak kell lennünk, és azt mondanám, sőt a saját személyes véleményemet hangoztatva, egy kicsit visszatérnék az ötös keretprogramhoz, ahol egyszerűsebb volt, egyszerűsítettebb volt a dolog, egyszerű volt az élet, tehát tanul, tanulhatnánk a múltból ilyenből a szempontból több éves pénzügyi keret, azt is felvetették többen. Nem beszélhetek most arról természetesen, hogy a Horizont 2020 mennyibe kerül, viszont eh, felhegyeztem azt, figyelembe veszem azt, hogy az Európai Parlament azt szeretné, hogy a költségvetést növelnék. Mi úgy véljük, hogy ez különbséget jelent a múlthoz képest, ezt üdvözöljük több szempontból is, de meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen lesz majd a maga a csomag, és hogyan lehet ebbe beilleszteni a Horizont 2020 Ugyanakkor elmondtam a beszédemben, hogy nagyon ambiciózus célkötűzést fogalmaztunk meg a 2020-as stratégiában, és meg kell felelnünk ennek az ígéretnek, amit tettünk az állampolgároknak. Lehet, hogy ez a mindenen áthaladó elv tekintetében sokkal bölcsebb következtetésekre tudunk jutni majd a többéves pénzügyi keretet illetőleg. Az EIT-ről is kérdezett, és a kikszel kapcsolatban részben ezt már megválaszoltam, de ahogy mondtam, van egy nagyobb háttér, egy kisebb háttér, és itt van e között a költségvetés. Én azt gyanítom, nem vagyok ebben biztos, hogy ezt kicsit másképp kell majd kezelni. Um, We, um, of course, I think I've covered... A költségvetésről már beszéltem korábban. Mindent megteszünk az elnökségünk során, hogy hátrahagyjuk kézjegyünket. Ez pedig az lenne, hogy ezt a vitát egy-két dokumentum tekintetében helyes irányba tereljük, hiszen az idő itt ellenünk dolgozik, 2014-ben kell beindítani ezeket a programokat. Tehát azt szeretnénk, hogyha a konkrét eredményt érnénk el a részleteli szabályokkal kapcsolatban, ez szükségszerű, és szeretnénk elérni egy sokkal kiegyensúlyozottabb és befogadóbb megközelítést azokban a vitákban, amelyek egyre inkább fel ö, élénkültek. A kutatási támogatás kapcsán és ezzel kapcsolatban egy kétsebességes Európa alakul ki. Ez a legnagyobb kihívásunk, hiszen a politikai nyomás óriási. Bütikófer úr fontos kijelentést tett hogyan lehet áttérni a hetes keretprogramról gördülékenyen a Horizont 2020-ra úgy, hogyha a költségvetést leállította, vagy csökkentette az Európai Bizottság, hát ebben tudatában vagyunk valóban. A legutóbbi dániai versenyképességi tanácson erőteljesen hangoztattam azt, hogy a lehető legrosszabb üzenetet küldjük, akkor, hogyha nem szabadítjuk fel a pénzt ezekre a projektekre, és igaza van abban, hogy legalább meg kell fogalmaznunk azt, hogy hol van az ambíciónk, és ezt meg kell valósítani. Tudom, hogy bizonyos tagállamokban nehézségek vannak, és tudom, hogy sok helyen a kutatás nem prioritás, de lehet, hogy csak ez egy rövid távú nehézség, amivel a tagállamok szembenéznek ebben a helyzetben. KKV-k részvétele. Nos, a játék lényege most a 20%, ezt támogatjuk, de hogyan lehet ezt elérni? A múltban egy kicsit kísérleteztünk a KKV-k részvételével, és egyfajta ö, számokkal történő dobálózást végeztünk. És hogy miért történt ez így, miért volt ez a dobálózás a számokkal? Ez egy átívelő stratégia volt a 20%, de amikor ez a valóságba került, akkor a számokat próbáltuk egymással összekötni. Tehát tényleg olyan programokra van szükség, amelyek a KKV-k részvételét ösztönzik, hogy elérhessük a 20%-ot még a programok elején, mert az előző programokban ezt eh, sokkal később tettük meg a program során, és nem kell önöket meggyőznöm arról, hogy a KKV-k a hajtó ereje az európai gazdaságnak, mindig is így volt ez, és ha nem támogatjuk őket úgy, ahogy támogattuk, vagy támogatjuk, ahogy támogatják őket az USA-ban, akkor soha nem leszünk képesek arra, hogy a KKV-kat bevonjuk a, gazdaság, a növekvő gazdaságba. Azt mondanám, hogy ez egy fontos kérdés. Korábban említettem már a közös technológiai kezdeményeseket, az EIT-t, a magántőke, az állami tőke együttműködését. És eh, itt nagyon koncentrálni kellene az KKV-kra, mert eh, ezek a pillérjei, eszközei, és ezzel többletértéket lehet elérni, és nem azért, mert együttműködnek, lehet, hogy vannak eh, nagyobb cégek is, amik két oldalon együttműködnek, de azért kell rájuk helyezni a hangsúlyt, mert ezzel a PPP együttműködéssel a kutatás közelebb kerül a piachoz, és ezt hangsúlyozni kell. A Valley of Death, a, a halál ö, völgye, és a piac, az nagy hézag e között. It needs to be filled through strategic és is stratégiai beavatkozásra van szükség, hiszen a PPP-k azok, amire törekedni kell a KKV-k területén. Remélem, hogy mindent megválaszoltam. Grazie. Köszönöm szépen, miniszter úr. Hiszem, hogy egy nagyon érdekes vita volt az ön számára is. Érdekes kérdéseket tettek fel a kollégák. A bizottság nevében köszönöm szépen önnek, és remélem, hogy majd találkozunk nem sokára, úgyhogy viszontlátásra, kedves kollégák! emlékeztetem önöket arra, hogy 15 órakor folytatjuk a bizottságunk munkáját. Köszönöm.